formában. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy igen. A második napirendi pontunk az, az elnök közleményei. Mint önök is tudják, az afrikai hétre szeretném most a figyelmünket felhívni, és az EU csúcs, EU-Afrika csúcs, igen fontos téma, az afrikai EU kapcsolatok kontextusában Tajani elnök e hetet az EU Afrika hetének jelölte meg, igen fontos események sorára kerül sor a mi szakbizottságunkban és másot. És kérném szépen a frakciók részéről, hogy holnap reggel a közös nemzeti parlamentekkel való fe, öm, fenntartható fejlődési célok mentén gyűjjünk össze 14.30-tól 15.30-ig, a Jan 4Q2-ben találkozunk majd, Envi, a nigériai parlamentből, és a panafrikai pánafrikai parlamentből holnap délelőtt is itt lesznek velünk. Kérném szépen, emlékeztetni szeretnék tehát arra, hogy e fontos holnap délelőtti ülésre látogassanak el. Holnap az MB-ben 14.30-tól eszmecserére kerül sor, Molti doktorral, a WHO regionális igazgatójával találkozóra kerül sor. Azok, akik holnap ö, ö, itt lesznek 18.45-től 19.45-től a demokráció támogató ö, koordinációs csoporttal az ASP 1-2-ben lesz egy értekezlet a demokrácia támogatásával foglalkozó ö, ö, koordinációs csoport egy ö, különösen a kenyai e, választásokra fókuszáló tematika afrikai parlamentekkel való kapacitás építés tematikáját öleli majd föl holnap délután, tehát 18.45-től 19.45-ig a DEVE találkozó után az ASP 1E2-ben e egy ülés lesz. Számos más feladatunk mellett ideális lenne, hogyha oda is el tudnánk látogatni. Szerda délután a parlamentben kiplakátolva látjuk azon magas szintű konferenciára való felhívást, amely a megújult partnerség Afrikában, a hemiciklusban 14 órakor én is jelen leszek számos afrikai országból szervezetek képviselői lesznek majd a hemiciklusban, remélem oda tudnak majd látogatni önök, és kérdések ezzel kapcsolatban nem. Hármas napi rendi pont. Ez az augusztus 30-31-es jegyzőkönyv elfogadása. Ha bármilyen megjegyzésük van, akkor a titkárság részére ezt kérem juttassák el négyes a bizottság közleményei. Én azt gondolom, a bizottság szeretne egy bejelentést tenni. Kérem. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Egy további bejelentésünk follow -upja. Aid for Trade kommunikációval kapcsolatban igen hosszú a címe ennek, és hivatalosan eljutottuk 13-án a prosperitás kereskedelem beruházáson keresztül közös stratégia. Ezzel kapcsolatban szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy nagy örömmel szeretnénk megtárgyalni egy következő deve ülés során ezt a tematikát önökkel. Köszönöm. Igen, a koordinátoraink, és összeülnek, hogy ezen új közleménnyel kapcsolatos reakciót hogyan szeretnék a következő hat hónap legfontosabb tematikáival kapcsolatban visszajelezni a bizottság felé. Köszönöm szépen. Az ötös napirendi pontra térünk át most, amely első napirendi pontja az Európai Parlament Afrikai hetének köszönöm a Generáció 2030 Afrika 2.0 a gyermekekbe való befektetések kiemelt kezelése a demográfiai osztalék kiaknázására című jelentéssel. Ma a gyermekek világnapját ünnepeljük a gyermekek jogainak deklarációja, ünnepeljük, tudjuk számos országban a világnak még nem tiszteli a gyermekek jogát. A hétvégén is hallottunk a rohingyai gyermekek sorsáról, másodt is vannak még nehézségek. Az ENSZ egyezményének aláírására várnak még sokan országban. Azt gondolom, a jelentésről mindenki megkapta a másolatot, ugye ezt vagy ezt, tehát itt a generáció 2030 Afrikat 2.0, amennyiben még nem kapták meg a jelentést a küldöttjeink, a tisztviselőink és a tisztelt küldöttek, akkor azt nagyon szívesen lemásoljuk. Nagyszerű jelentésről van szó, nagyon örülök annak, hogy Barbara Bentheim, elnézést, nem ő van itt körünkben, hanem Sandy Blanchett, elnézést, egy kicsit előre szaladtam itt a jegyzeteimben, tehát Sandrine Blanchett lesz az, aki az előadást megtartja erről a jelentésről. Um, thank you very much, Madam Chair, uh, ladies and gentlemen. I'm... Um, Köszönöm, elnök asszony, én és uraim, nagyon örülök annak, hogy ma bemutathatom a generáció 2030-ról szóló jelentést, amely a gyermekekre összpontosít, a gyermekekre és a fiatalokra Afrikában. Ahogy a Szelnök asszony elmondta, egy ö, nagyon különleges napunk van, hiszen ez a, világ, a gyermekek világnapja, és mindenütt ö, megünneplik ezt a napot, illetve a gyermekek jogainak védelme nagyon fontos, tehát ez a két dolog most összeesik, és nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és beszélhetek Afrikáról a generációk szempontjából. Az abidzsáni csúcs találkozó az ifjúságra összpontosít majd, és azt is tudjuk, hogy a fiatalok nem 15 évesen születnek, hanem um, már uh, korábban um, um, nagyon fontos, hogy megkapják a védőoltásokat, oktatásban vehessenek részt, és egészségesen nőhessenek fel. És uh, uh, az a beruházás, amit Afrikának meg kell tennie, illetve amit Afrika uh, partnereinek támogatnia kell, annak érdekében, hogy uh, Afrika a demográfiai osztalékot kiaknázhassa. De a fejlesztés, a fejlődés szempontjából egy eh, nagyon fontos időszak van, amikor eh, a dolgozom képes munka, eh, képes generáció jelentősebb, mint a fiatalok, és ez egy olyan időpont, amikor egy adott kontinens nagyon sokat tud fejlődni. Az elmúlt 200 év azt mutatta, hogy a demográfiai osztalékot akkor lehet kiaknázni, hogyha e, emberi erőforrásba történik beruházás. Nagyon fontos a gyermekekbe, az oktatásukba, az egészségükbe történő beruházás, illetve jogaik védelmébe történő beruházás. Mindez e, összhangban áll a 2030-as agendával, amely a gyermekekre és a e, fiatalokra összpontosít világszerte. A gyermekek Afrika lakosságának felét teszi ki. 2030-ra 170 e, millióval több gyermek lesz Afrikában, tehát 2030-ra Afrika gyermek lakosságának aránya 750 millió gyermeket fog kitenni. Ezek a számadatok e, nagy hatást tesznek ránk, és ezek mind kihívásokat jelentenek, mind pedig lehetőségeket. Ami nagyon fontos, ezt korábban már említettem, nagyon fontos, hogy Afrika a demográfiai osztalékot kiaknázhassa, illetve hogy most kezdjen el beruházni a gyermekekbe. Az elkövetkezendő 15 évben ez egy lehetőség lesz, és nagyon fontos, hogy az egészségügybe, az oktatásba, illetve a védelmükbe, a szociális védelmükbe, az erőszaktól történő megvédésükbe eh, történjen. 2030-ra, 40-re, 50-re, így Afrika eh, fenntartható fejlődés, stabilitást és eh, felvirágzást élhet meg sokkal jobb a helyzet most Afrikában, mint 20 évvel ezelőtt. Óriási előrelépések történtek. Néha erről megfetkezünk, hiszen a hírek, amelyek Afrikáról szólnak, főként negatív hírek, arra szeretnénk összpontosítani, hogy Afrikában igenis jelentős előrelépés történt a gyermekek helyzetének tekintetében, de még látunk hiányosságokat. A három hiányosság, amelyre összpontosítottunk, a következők. Az egyik az oktatás. Hogyha meg szeretnénk tartani Afrikában a beiskolázattak arányát, a tanárok számát 1,3 e, millióval kellene növelnünk az elkövetkezendő 15 évben nem elég a tanárok száma, és nem minden gyermek vesz részt az elsőleges oktatásban. De nagyon fontos, hogy Afrika 5,8 millió új tanárt rekrutáljon, és ezzel a nemzetközi standardoknak is megfeleljen. A nemzetközi standardok alapján egy tanár jut 23 gyermekre. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő 15 évben Afrikának meg kell kétszerezni a tanárok számát. És ez nagyon fontos az elsőleges iskoláztatás szempontjából. Nagyon gyakran iskolába járnak a gyerekek, de nem azt tanulják, amire később szükségük lenne a munkavilágában. Tehát nagyon fontos, hogy az oktatás minősége javuljon, nagyon fontos a tanárok képzését javítani, az iskolák számát növelni, illetve um, a mosdóhelyiségek számát és növelni, külön mosdóhelyiségeket kell biztosítani a fiúk és a lányok számára. Hogyha egy országot uh, vizsgálunk, um, akkor ez most Nigéria lesz. Általában nem jó hírek miatt szerepel sokat a sajtóban. Az elmúlt 10 évben Nigériában az elsődleges a részvevők aránya 20%-ról 69%-ra növekedett, és ez 15 év alatt óriási előrelépés. Ennek oka a rendszeres beruházás az oktatásba a kormány részéről, illetve partnerei részéről. Láttuk azt, hogy a kormány költségvetése 17%-ról 22%-ra növekedett az oktatásra, és ennek fele az alsó, elsőfokú iskolázásra fordítódik. Az iskolák száma megkétszereződött, illetve a tanárok száma pedig megháromszorozódott. Az oktatáson belül nagy figyelmet kell szánni a lányok oktatására, nem csak azért, mert eh, a lányok körében kisebb a beiskolázás aránya, mint a fiúk körében. Nagyon fontos a lányok eh, oktatásába beruházni, hiszen ennek eh, számos előnye van. Vannak olyan adataink, amelyek azt mutatják, hogy a lányok, fiatal nők akik nem rendelkeznek iskolákkal, 6,7 gyermeket szülnek átlagosan. Azok a gyermekek és nők, akik részt vesznek az elsőleges oktatásban, itt az arány 5,8 százalékos, és 3,9 százalékos a középfokú oktatásban középfokú iskolákat elvégzettek körében hát ezzel a fertőzési áráta is csökken. Ennek egyik oka a gyermekházasságokban is keresendő, hogyha iskolába járnak a gyermekek, gyermeklányok, akkor később házasodnak. sokat a beruházásra van szükség az egészségügy területén is. A WHO küszöbértékeit használtuk fel mindenhez, hogy hány eh, egészségügyi munkás jut ezer eh, lakosra. 1,7 eh, egészségügyi szakember jut ezerre, ezer lakosra, csak összehasonlításként Dániában ez 20. Hogyha ez 1,7-et 445 tizedre szeretnénk felvinni, akkor Afrikában sokkal több egészségügyi szakemberre van szükség hogyha a jelenlegi trend folytatódik, 2030-ra 3,5 millió lesz ez a szám, további 4,2 millió egészségügyi szakemberre van szüksége Afrikának. Természetesen fontos, hogy megfelelően képzettek legyenek azért, hogy megmaradjanak a rendszerben. Ruanda példája azt mutatja, hogy lehetőség van az egészségügyben jelentős előre, e, e, előrelépése Ruandában. 90-ben 1000 e, élve születetre 150 elhalálozás jutott, tehát egy generáció alatt ezt sikerült jelentősen csökkenteni integrált közösségi szolgáltatások erősítésével a vidéki térségekben az egészségügy fejlesztésével sikerült ezt elérni, illetve a vidéki térségben dolgozó egészségügyi szakemberek számának növelésével, ösztönzők kialakításával, illetve egy közösség alapú eh, egészségügyi biztosítási rendszer kiegészítési rendszer eh, eh, kialakításával. Um, az oktatás és az egészségügy kérdése sorosan összefügg a védelem kérdésével és az erőszak elleni küzdelem kérdésével. Afrikában a, a nemek közötti esélyegyenlőség sem valósult meg. A közösségben a családon belüli erőszaktól és az országon belüli erőszaktól is meg kell védeni a gyermekeket. Legtöbbször a lányok, illetve a nők válnak áldozatul. Afrikában 35%-a a nőknek 18 eh, éves koruk alatt házasodott. Etiópia példája azt mutatja, hogy, hogy a folyamatos egyesített erőfeszítésekkel eh, csökkenteni lehet eh, a gyermekházasságok arányát, illetve a nemi csonkítások számát. nagyon sok gyermeknek nincsen születési eh, anyakönyvi kivonata, és eh, amennyiben ilyennel nem rendelkezik, eh, felnőttként nem mehet iskolába, nem vásárolhat földet, tehát számos akadályt képezhet ez számára, nem nyithat bankszámlát, illetve nem szavazhat. 74% a a gyermek, 74% gyermekeknek háromszor kap oltást. Nagyon fontos, hogy az egészségügyi szakemberek együtt működjenek egymással, és ne csak a külön saját területeken végezzék a munkát. Tehát nagyon fontos biztosítani a születési anyakönyvi kivonatokat a gyermekek számára. Afrikában 49%-a nagyon súlyos szegénységben él, kevesebb, mint e, két USA dollárból. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek fele és a, a felnőtt lakosok 38%-a az afrikai gyermekek sokkal jobban kivannak téve a mély szegénységnek, mint a felnőttek. Tudjuk, hogy nem férnek hozzá az oktatáshoz, az egészségügyhöz, nem kapnak megfelelő táplálékot, és nem tudnak megfelelően fejlődni emiatt. és éppen ezért eh, nem tudnak a társadalom részévé válni. 25%-a eh, a gyermekeknek Afrikában, eh, konfliktusos zónában él, ez 153 millió gyermeket jelent, akik úgy ébrednek minden reggel, hogy erőszakos támadásoktól kell félniük. Természetesen a klímaváltozások változás kérdés is nagyon fontos. Ezen a költözésen 15%-a a gyermekeknek olyan területeken él, ahol um, nagyon nagy a szárasság. Hogyha egy gyermek iskolába megy, de nem kap megfelelő táplálékot, akkor nem tud odafigyelni. Egy olyan gyermek, a, a, aki iskolába jár, azt is jelenti, hogy őt megvédik az erőszáktól és hogyha ez egy lánygyermek, akkor ez azt is jelenti számára, hogy később kötházasságot. És olyan gyermek, aki nem fér hozzá egészséges ivóvízhez, sokkal jobban kiventéve a betegségeknél, és egy olyan gyermek, aki tíz mérföldekkel, hogy gyalogoljon az ivóvízért, nem fog iskolába járni. Tehát ez nagyon fontos, hogy szektorokon átfoglalóan kezeljük. Az UNICEF a programjain keresztül nagyon sok beruházás végez az elmúlt évben, 2,5 milliárd dollárt investáltunk Afrikába, az afrikai gyermekekbe és családjaikba. Az UNICEF pénze a kormányoktól érkezik legfőképpen, illetve az európai polgároktól, az európai intézményektől és a magánszektortól és magánszemélyektől. Nagyon sok európai állampolgár támogatja az UNICEF-et közvetlen, közvetlen pénztámogatással. Tehát az EU-s intézmények és kormányok nagy vonalúak, és ezt meg szeretnék köszönni az UNICEF. Mint ahogy korábban említettem, óriásiak a kihívások, de tudjuk azt, erre vannak például Ázsiában és Afrikában is arra, hogy hogyan lehet a demográfiai osztalékot kiaknázni. Azt gondoljuk, hogy ez a vita nagyon fontos, a csúcsalálkozó előterében, és meg szeretném ragadni az alkalmat arra is, hogy a kormányokat arra emlékeztessem, hogy a kormányok kötelessége a gyermekjogarról szóló konvenció értelmében, ezt minden a kormány ratifikálta, tehát a kormányoknak kötelessége beruházni az oktatásba, egészségügybe, a szociális és gyermekvédelembe. És meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy arra kérjem az EU-t, hogy a fejlesztési támogatás 20%-át a szociális célokra fordítsa. Ezt a jelentés is megemlíte, illetve Ponga úr jelentése is hangsúlyozta mindezt. Az UNICEF-ben úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos legális morális szempontból támogatni a gyermekeket, közös érdeke Európának és Afrikának, hogy a gyermekekbe és a fiatalokba ruházzon bele ezen a kontinensen. Hát igenis lehetőségünk van arra, hogy eh, változást eredményezzünk, előrelépést teremtsünk a gyermekek számára és az egész kontinens, illetve a világ eh, számára. Afrika nélkül eh, nem lehet ezeket a fejlesztési célokat megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nikola is itt van a platform képviseletében, és kérdéseket is meg fogunk hallgatni most a kollégák részéről. Hogy tegyem fel én az első kérdést, és utána majd a kollégáké lesz a szó a forrásokra utalnék. A számok szerintem, amit hallottunk, abból kiderült, hogy a e, születendő gyermekek fele, mint egy afrikai lesz 2050-ben, e, és e, minden harmadik gyerek nigériai lesz. Több tanára, egészségügyi dolgozóra van szükség, más látásmódra. Ma arról beszélünk, hogy be kell ruházni Afrikába, hiszen pénz, beruházások nélkül nem lehet elérni a változásokat. Említett egy-két országot, például Ruandát Mit mér az UNICEF, hogy melyik a legjobb modell a gyermekek számára? Nem elég, ha mindig a számokat ismételgetjük, majd egyszer az emberek már ezek, ismerik ezeket a számokat, azt mondjuk, hogy jó, itt ezek nagy kihívások, de mi az, ami működik? Az oktatás kapcsán ez a legjobb modell, az egészségügy területén az a legjobb modell. Erről mit tudna mondani? Kérdezem a kollégákat is, hogy ki kíván kérdést folytani. Norbert Neiser. Köszönöm szépen az előadást. Áttekintést adott nekünk különböző országokról, hogy ott milyen fejlődés zajlik. Az elmúlt 15 évben nagy előrelépés történt. Úgy gondolom, hogy ez kapcsolódik a milleniumi fejlesztési célokhoz, ami 2015-ig tartott. Minden ország mérte a saját eredményeit, és ebből látszik, hogy melyik országok teljesítettek jól, és melyik országok mulasztották el ezt a lehetőséget. A fenntartható fejlesztési célokra Eh, rátérve, én itt eh, egy nagy problémát látok, ugyanis eh, a nem világos, ahogyan kommunikálják az eredményeket a a fejlesztési célok kapcsán. Le, meg lehetne oldani ezt a problémát, tehát hogy jobb, jobb legyen az értékelés. És a jobb értékeléssel szerintem az eredmények is jobbak lesznek, és a kormányokra nagyobb nyomást lehetne gyakorolni, kifejteni, hogy jó, elkötelezett ebben nagyobb kötelezettségeket vállaljanak. És amit Linda is mondott, hogyan tudnánk néhány országtól tanulni az ottani legjobb gyakorlatokat, hogyan lehetne átvenni hogy végül is elérjük azt, hogy jobb, több legyen az oktatási eh, lehetőség. Köszönöm szépen. Tudjuk, hogy eh, hatalmas eh, beruházásokra van szükség. Amit az SDG-kre vonatkozóan javasolnak modellt, az első kötelezettség természetesen az, hogy az adott országok kormányai vállaljanak felelősséget. Érdekes az is, hogy sok afrikai ország sok erőforrással rendelkezik, Nigéria is. Sokszor a kormányzaton múlik, vagy az, hogy tudnak-e adókat beszedni, egyáltalán milyen a közpénzgazdálkodás. De sok országban igenis vannak erőforrások. Érdekes, amikor olvassuk a jelentést, látni azt, hogy például Niger amelyik az egyik világ egyik legszegényebb országa, nagyon jelentős fejlődés mert keresztül az oktatás területén, mert a kormány több erőfeszítést tett, és a költségvetés 22%-át fordította az oktatásra. Tehát akkor van erre lehetőség, hogyha a partnerek, azaz az afrikai országok kormányai, a donorok, az adományozók, a magánszektor, szintén egy nagyon fontos tényező, ha ők együttműködnek. Nagyon sok a lehetőség ugyanis eh, Afrikában a magánszektor számára, hogy eh, nyereséghez is jussanak, és eh, a társadalmi fejlődést is elősegítsék. Innovációkra is sok példát látunk, például Ruandában, ahol drónokkal szállítják ki az oltóanyagot. Ez még Európában ilyet nem látunk. Ezt a vállalati ágazat által együtt találták ezt a megoldást. Van egy világszervezet a vakcinálás területén, és együttműködve az UNICEF-fel, valamint az adott kormányal sikerült ezt a problémát megoldani. Tehát van lehetőség, de ehhez komoly politikai akarat kell, következetesség, nem lehet két-három évente mindent megváltoztatni. Ázsia egy jó példa lehet. Még emlékszem, amikor 15-17 eh, éve Indiában éltem, és akkoriban Indiában évente 24 millió csecsemő született. És gondoltam, hogy, hogy hogy tudja ezt eh, India megoldani, hiszen egyre eh, több is, rengeteg iskolát kell építeniük, kórházakat, de, de megoldották. Tehát vannak példák jó gyakorlatra. Persze tudjuk, nem lehet itt copy paste átvenni egy az egybe példákat eh, egyik országból a másikba, de van reginak regionális hivatalai az UNICEF-nek, ahol összegyűjtik a jó gyakorlatokat, sok a három oldalú együttműködés, például Brazília, megosztja az információt, a know a szakértelmét olyan országokkal, mint például Mozambik. Vannak tehát ilyen tapasztalatcserék is. Még egy utolsó dolog a beruházásokra. Itt nem a mennyiség számít, hanem mindenek előtt a a beruházás minősége. Hogyha az oktatásban történik a beruházás, de csak a oktatásra koncentrálunk az egyetemekre, akkor lehet, hogy lesz néhány jobb végzett diák, egyetemet végzett diák, de még mindig nagy tömegben lesznek olyan fiatalok, akik analfabéták maradnak és eh, egyetlen egy olyan fejlődő ország sincs a világon, ahol először nem az alsó és a középfokú oktatásba kellene beruházni, tehát itt lentről felfelé kell haladni. Ami az szolatok értékelését illeti, igen, helyet értünk, ez valóban fontos, ez prioritás. A kormányzat gyártók az SDG-ket le kell, hogy fordítsák nemzeti célkitűzések nyelvére, referenciaértékekre van szükség, azután monitorozásra és értékelésre. Közös értékeléseket végzünk a kormányokkal, hogy biztosítsuk, hogy az adatok valóban független forrásokból származó adatok legyenek. Ez egy olyan típusú beruházás, ahol eh, nehéz eh, egyedül a nemzeti kormányoknak lépni, ezért szükség van eh, donorokra, akik know-how-val segítenek az értékelésben. Ezek mérhetők kell, hogy legyenek az eredmények, és nagyon hangsúlyosan fontos kérdésnek tekintjük ezt. Charles. Sálgőrenc, köszönöm szépen az igen érdekes és tanulságos előadást. Utalt például arra, hogy a transzvers megoldást kell támogatni az egyes fellépések esetében, és konkrét példákkal élt. Kérdésem a következő. Amikor az oktatásra utal, mint az anyánként gyermek szülések számának csökkentéséről beszélünk. Tabu téma a családtervezés. Még a pápa is azt mondta, hogy kevesebb egy anyára jutó gyermek születési szám is elég lenne tehát a családtervezésről miért nem beszélt. Másrészt pedig utalt a gyermekkori házasságkötésre. AKC jelentést is készült erről. A kölcsönös megfeleltetést egy ilyen típusú megállapodás esetében is fontosnak tartjuk. Javasolja-e, egy, eh, egyetérte azzal, hogy a kölcsönös megfeleltetés egyik kritériuma legyen az, hogy a gyermekházasságot tiltják. Akkor először a családtervezés, és utána a gyermekházasságokról. Nem tabú a családtervezés, és a jelentésben is szó van erről. Nem tudtam mindenre kitérni, amiről szó van a jelentésben, mert elég hosszú a jelentés, és nagyon sok adatot is tartalmaz. Tudjuk, hogy Afrikában azoknak a nőknek az aránya, akiknél szükséges lenne a családtervezés, nagyon magas, 26 százalék. A világ többi részén ez ilyen 10-15 százalékos, tehát itt nyilvánvaló feladat, nyilvánvaló a feladat. Az UNICEF is tisztában van egy ez, de nem ez, ez nem UNICEF feladata, hanem az UNFPA illetékes ezen a területen, akikkel azért mi is együtt működünk. van, itt horizontális megközelítésre van szükség. Itt nem gyerekeknek, nőknek és férfiaknak külön-külön kell nyújtani az egészségügyi szolgáltatásokat. Ha megyünk egy faluba, ott van egy egészségügyi központ, és itt az egészségügyi központban kell egy szolgáltatás csomagot nyújtani az egész közösség számára, és a tervezés ezen szolgáltatás csomag része kell, hogy legyen. A nők, amikor terhesek lesznek, és elmennek az egészségügyi központba, ott képzett egészségügyi dolgozókkal elbeszélgetnek, elmondják nekik, hogy hogyan tudnak majd védekezni, vagy a szülés után is miért nem rögtön gyermeket vállalni, vagy teherbe esni. Ugye most már úgynevezett eh, pólió utáni világban élünk, eh, tehát bízunk abban, hogy a póliót a E, gyermekbénulást is ki lehet írtani az oltással Afrikában. E, ott helyben működnek polió e, tímek, vannak olyan országok, ahol nagyon gyenge minőségi az egészségügyi rendszer. Hogyan tudjuk tehát ezeket a tímeket, akik a polió, a gyermekbűnös elleni oltásra vannak szakosodva, hogyan tudjuk belőlük, mint egyfajta vázból kiépíteni az egészségügyi rendszert mert hiszen ők, nekik a feladatuk az is, hogy kommunikáljanak a családokkal, sok feladatot látnak el, és sok a lehetőség is, mi ezt elég kreatívan közelítjük meg. Hogy milyen feltételek kezd kell kötni a gyermekházasságok tiltását. Ez egy érdekes vita. Hát bár ilyen egyszerű lenne, hogy fogalmazzak így. A gyermekházasságot nem lehet megtiltani, mert ez egy nagyon erőteljes üzenetet fogalmaz meg a lakosság számára ugyan, de ez nem elég meg lehet tiltani a kábítószer használatot is, a nők elleni erőszakot, a gyerekek elleni erőszakot is, de ettől ez még nem szűnik meg. Érdekesebb lenne párbeszédet folytatni ezekkel a kormányokkal, és meg eh, tudni azt, hogy ők eh, mit tesznek például a gyermekházasságok megakadályozása érdekében. Kicsit komplexebb ez a kérdés persze, de ilyen párbeszédre van lehetőség, sőt ez a követelményeknek egy része is, eh, ez egy feltétel ahhoz, hogy támogatást kapjanak. A DEFCO folyosítja az EU-s támogatásokat, az, hogy ez egy közös program az, az UNFPA-vel, a nemi szercsonkítás, illetve a gyermekházasságok megakadályozása. A kormányok azt hiszem, a 15 országból, akikkel együtt dolgozunk, 12-ben már elfogadtak egy tervet eh, ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és a 12-ből hárman már egy költségvetést is hozzárendeltek ez a programhoz. Ez tényleg egy, eh, egy kötelezettségvállalás már, mert hogy elfogadnak egy jogszabályt, egy tervet, hát ez könnyű dolog de nem fogja ez feltétlenül javítani a gyermekek eh, életét. De ha az UNICEF-fel, vagy az UNFP-vel, vagy a civil szervezetekkel együttműködve eh, mindenképpen szeretnénk ezt a párbeszédet folytatni, és jobb eredményeket elérni. Igen, hát itt a hagyományos környezetekben, ahol továbbra is azért folytatódik az erőszak, hiába vannak jogszabályok, a jó kormányzás tényleg kulcsfontosságú. Más kollégát nem látok, aki szólni szeretne, viszont Fabien van den Eyde van itt az Európai Bizottság képviseletében, a külügyi szolgálattól pedig e- Ekmez Zuglu úr. Tehát a DJ DevCo részéről. Igen, köszönöm szépen. Mindeneket köszönöm a UNICEF-nek ezt a nagyon érdekes előadást. Üdvözöljük a tanulmányt. Ha megnézzük az összegzést, a következtetéseket, szeretném aláhúzni, hogy teljes, abszolút kulcsfontosságú a beruházás a gyerekekbe. Ez központi a feladata az SDG-knek is, itt a gyermekekre helyezzük a hangsúlyt és a gyerekek nagyon fontos terepet kapnak az új konszenzusban, amit az Európai Unió elfogadott, és valóban ez egy horizontális kérdés. A konszenzus elfogadása után sok programmal kapcsolatban zajlik most is a munka, Például ilyen az Európai Beruházási Terv, megpróbálunk afrikai beruházásokat e, támogatni, különösen ott, ahol nagyon törékeny helyzetekkel állunk szemben. Van egy másik EU kezdeményezés, azt hiszem múlt hónapban indult, szüntessük meg a nők elleni erőszakot címmel. Egész, egész Európa e, világra vonatkozik, de e, Afrika nagyon hangsúlyos szerepet kap azután a születések eh, regisztrálása, gyermekházasságok, amikről önök is beszéltek. Az EU és az Afrika csúcs találkozón és eh, vizsgálták több eh, munkacsoport ezeket a kérdéseket. Olyan témák is fontosak, mint az oktatás és a munkahelyteremtés. Köszönöm. Külügyi szolgálat részéről kívánnak-e hozzászólni? Nekem van ez a borzasztó nehéz nevem, nehezen kiejtető nevem. Csak annyit szeretnék elmondani, és gratulálok a bizottságnak. Az Európai Körögyi Szolgálat rendszeresen folytat párbeszédet az UNICEF-fel, és nagyon örülünk annak, hogy afrikai regionális igazgatók különböző tanulmányokat is ismertettek. Hát fontos lehet nekünk a UNICEF-fel a partneri kapcsolat. Ahogyan a kollégája és az én kollégáim is már elmondták, az SDG-ket egy horizontális kérdésnek kell tekinteni. Ez egy olyan program, amelyel teljes egészében kell foglalkozni, tehát a gyermekek kérdését is az összes fenntartható fejlesztési cél részének kell tekinteni. Mi ezt így is kezeljük, és együttműködünk a bizottsággal, az említett projektek kapcsán is megteremtjük ezeket a kapcsolatokat. Tehát nincs egy megoldás mindenre, de ezeket az úgynevezett silókat meg kell szüntetnünk, tehát nem elkülönülten kell foglalkozni a külön a célokkal. Az Afrikai Unióval is együttműködünk, és a fiatalok az a terület, amelyet amit ön is említett, amivel az egész fejlesztési célok kapcsán kiemelten foglalkozunk, és ide tartozik a tanulmány is. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen, emlékeztetni szeretnék uh, uh, Charles um, IPRS-t a tanulmányára. Ott a szubszaharai fekete afrikai demográfiáról van szó, a nők helyzetbe hodás, hozásáról szól, arról, hogy az oktatással felvértezve milyen választásokat, döntéseket hozhatnak a nők a titkárság felé tekintek, ha lehet, akkor a tanulmányra kapcsolódó linket legyenek szívesek megküldeni a képviselőknek. Mert valóban ez a kérdés rendkívül fontos. Szeretne még valamit hozzátenni az előadónk Sandy Blanchett? Igen, az EU minden egyes intézményével igen fontos szerepet tölthet be, az önök szakbizottsága is erre emlékeztet minket. Az EU ban a fejlesztési segítségnyújtás a fejlesztésre kell, hogy fókuszáljon jelentős beruházások befektetéseknek hála nem lehet megkerülni a fejlesztést. Persze a migráció is komoly téma. Köszönöm, hogy feltették ezt a kérdést. Annak e, azelőtt soha nem tették számomra föl ezt a kérdést. Rendkívül fontos, hogy továbbra is fókuszáljunk az alapokra, a fejlesztés elősegítésére Afrikában és másutt is a világban a gyerekeken átnéznek, mert igazából nem tudnak hangot adni saját érdekeiknek. De egyetlen országnak sem sikerült a fejlesztést a gyermekekbe való, az oktatásba, gyermekek védelmébe, egészségébe való befektetés nélkül sikerre vinnie ügyét hangot kell, hogy adjunk a gyerekek érdekeinek értékeken keresztül. A gyermekjogok kiterjesztése a Lisszaboni szerződésben is szerepel. A partnerség a pénzen keresztül közös hanghallatással, szakértelemmel az EU részéről is, és saját tapasztalatainkon keresztül is kell, hogy tovább vigyük ezen ügyet, Köszönöm a lehetőséget. Nagyszerű, hogy a gyermekek eh, világnapján itt lehettem önökkel. Köszönöm szépen, és mindig rendelkezésre állunk a jövőben is. Az elnök asszony köszöni az előadónak az előadását és az EU-Afrika közös stratégiával kapcsolatos témában is az ifjúságba való investíció az a téma, amelyet külön felkarolunk. Köszönöm. Kollégáim, most helyet cserélünk, és platformot váltunk. Az EU-Afrika közös stratégiával folytatjuk néhány perc szünet után. Okay, colleagues, we now move on to item six. Kedves kollégák, akkor át is térünk a hatos napi rendi pontra, az EU-Afrika közös stratégia tanulmány ismertetése a szerzők által. Az EU-Afrikai Unió értékeléséről van szó, mégpedig arról, hogy mennyire volt sikeres a közös afrikai EU stratégia. Egy tanulmány 2000, mármint hogy magát a stratégiát 2007-ben fogadták el, az EU-Afrika kapcsolatokban számos menetrend, úti terv készült azóta, és hát reméljük, hogy a jövő hét nyilatkozata, amely elfogadásra kerül Abidjanban, az ugye a 2007-es sok-sok változáshoz képest, a fenntartható fejlődési célokhoz képest sok mindenben változott. A klímaváltozásról, új kihívásokról is szólunk, a demokráciai és úgymond bizonyos világkérdések törékenységéről is beszélünk. Kezdjük azzal, hogy Nikoletta Pirozzi asszonyt felkérjük arra az Európai Unió és intézményközi kapcsolatok menedzserét felkérjük, aztán a Nemzetközi Ügyek Intézményének előadóját is meghallgatjuk, de Pirozzi asszonyjal kezdjük. Köszönöm szépen, nagy öröm számomra és kollégáim számára is, hogy itt lehetünk, és a tanulmányunk eredményét az Európai Parlament felkérésére a mm, mm, kritikai mm, monitoring jelentésen keresztül elmondhatunk. Először is értékeltük magának um, a közös afrikai stratégiának a 2007-2017-es uh, végrehajtását vizsgáltuk, uh, egészen a roadmapban megfogalmazottak alapján. Aztán a prioritásokat uh, vizsgáltuk meg a legközelebbi, legutóbbi közös közleményen. EU-Afrika partnerség mentén, majd pedig a megerősítés mellett állunk a következő Abidjani hóvégi találkozó fényében. Körülbelül 20 perccel rendelkezünk, én magam az általános megfogalmazásokat és tanulságokat szeretném megosztani önökkel. Ajánlásokat is megfogalmaztunk tanulmányunkban, leginkább szakpolitikai szempontból releváns témák mentén. Először is értékeljük magának az EU-Afrika stratégiának a végrehajtását. Tíz évre tekint vissza, úgy látjuk, hogy a tíz év nem, fő prioritásai, amely a partnerségben megállapításra kerültek, még mindig érvényesek, de frissíteni kell azokat, hiszen a kontextus változik az EU-ban is, és az afrikai kontinensen is, valamint a nemzetközi kitekintésben is. A két fő stratégiai dokumentumot az Afrikai Unió és az Európai Unió is elfogadta. Egyrészt a 2056-os agenda külön horizontban a szociális gazdasági tényezőket veszi górcső arra az elkövetkező 30 év tekintetében, másrészt pedig az EU stratégiai dokumentum az EU külügyi biztonsági politikájának aspektusait vizsgálja meg. A legfontosabb célkitűzések tekintetében úgy találjuk, hogy a politikai aspektus több szintű rendszerben került az intézmények mentén megvalósításra. A két ö, szervezeten belül az EU és Afrikai Unió magas szintű csúcs találkozóinak Európában és Afrikában való megszervezésén keresztül. A magas szintű politikai párbeszéd még mindig hiányzik, különösen az administratív szinten. Ezt meg kell erősíteni a jövőben, még akkor is, hogyha nem régen ö, alelnök asszony két afrikai uniós egy, egy, egy, különböző fórumokra ellátogatott. Alapvető fontossággal bír, hogy ezt megerősítsük. Az EU és az Afrikai Unió szintjén is úgy úgy látjuk, hogy a támogatási struktúrák sokszínűek az EU és az afrikai szinten is, a támogatás külső szereplőktől, főleg az EU-tól érkezik, de ebből igen sok van, fragmentáltan. A partnerség születésének célja egy embereket megcélzó partnerségként indult, és az EU-Afrika kiegyensúlyozottabb megközelítésére van szükség. A civil társadalom bevonása még nem elég erős a partnerségben, és még ez mindig kiegyensúlyozatlan partnerség az EU és Afrika között, ezek általános megjegyzések. Ha a végrehajtását vizsgáljuk meg a legutóbbi a dokumentumnak, amely a prioritásokat hivatott 2014-17-es menetrendben meghatározni, úgy látjuk, hogy vegyes az eredmény a végrehajtás területén. Ahogy már mondtuk is, a legnagyobb hiányossága a partnerségnek abból áll, hogy mm, a politikai párbeszéd magas szintű folytatása még a leginkább kényes kérdések esetében nem valósult meg. A migrációra gondolok, a nemzetközi igazságszolgáltatása, emberi jogok érvényre juttatásában és a globális kormányzásban. A közös éves fórum sem került éves szinten megrandolásra a magánágazat bevonásával és, polgár, és a civil társadalom bevonásával, ahol a stratégiai megvalósítását pontosan ezek a szereplők is öm, öm, ellenőriznék. Ezen űröket be kellene tölteni. Három fő témára, békebiztonságra, együttműködés, demokrácia és jókormányzás harmad részben pedig a beruházás és, és üzleti élet fellendítése. Az első aspektusban még mindig legfontosabb partnerségről van szó, mind pénzügyi, mind technikai segítségnyújtásban. De vannak még problémák, ahogy mondtam, igen, igen komplex és fragmentált a támogatási rendszer az EU részétől, és az Afrikai Unió részéről az abszorpció nehézségekbe ütközik. Az afrikai partner béke és biztonság szintjén nagy mértékben az EU-tól függ az afrikai fél. A jó kormányzás szintjén van még mit tenni, különösen az európai kormányzási architektúra segítségét ben és a gyakorlati megvalósításban mindkét oldalról. Ami pedig a beruházás promóciót illeti, az Európai Unió fellépése még mindig egy kicsit mm, konfúz, és nem elégséges jelenleg arra, hogy a mm, szegénység csökkentése, munkahely teremtés és a koherens keret mm, gyengébb pontjainak ellensúlyozására. Ha az ajánlások részét vizsgáljuk, ahogy elmondtam, általános szinten szerettük volna kiemelni, mennyire szükséges a magas szintű politikai párbeszéd lefolytása. Ahogy elmondtuk, ez azon keresztül administratív, miniszteri szintű, magas szintű kapcsolatok ápolásának gyorsításával valósítható meg, támogatásra találtunk a partnerségek szintjén, de igazából a kapcsolat építés egyik fontos aspektusára van szó. A béke és biztonság erősítésére, a békebiztonsági tanács, politikai biztonsági tanács, információ, csere és azon túlmenő együttműködés további kapcsolatokat kellene ápolni az Európai Parlament és a Pánafrikai Parlament tagjai között, valamint az afrikai nemzeti szintű parlamentek között is. Ami a támogatási megoldások és mechanizmusok kérdését illeti, fontos az in, a, kiaknázni a ki a, a kezdeményezések kölcsönös, koherens megvalósítását kiemelnünk. 2014 egy dedikált olyan instrumentum létrehívása volt, amelynek a cél közönség az afrikai kontinens és a közös EU-afrikai stratégiai pénzügyi megvalósítása, de még igen korlátozott pénzügyi eszközökkel sáfárkodik, és mm, az Európai Unió részéről még itt van mit javítani fontos a kapacitás építés mobilizálásra. A kölcsönösség kézzelfoghatóvá kell, hogy váljon az oktatás képzés szintjén, a, valamint a helyi szintű cserekapcsolatok ápolásában. Ezeket prioritások mentén kell meghatározni ajánlások, specifikus ajánlások béke biztonság ágazatában az egyik fő prioritást képezik a közös afrikai EU stratégiában és a legutóbbi menetrendben is. Az egyik fő cél az operatívvá tétele a békebiztonsági architektúra megerősítése. Ez egy igen régi program a partnerség területén, de még mindig hátul kullog sajnos a megvalósítás. Egyensúlyozottabban kell tennünk a béke támogatási bevetéseket az Afrikai Unió területén mert ez egy jó eszköz lehet a siker útján. Erőfeszítéseket kell tenni az afrikai hozzájárulásban a béke biztonság területén, hogy az afrikaiak is úgy érezzék, hogy az afrikai problémákat afrikai megoldásokkal sikerül olvasolni a 0,5%-os hozzájárulás afrikai országok számára az Afrikai Unió támogatását és a béke alapot is támogatná, de a végrehajtás még nem került megvalósításra az Európai Uniós országokban. Most átadom kollégámnak a szót a prezentáció megtartására. Thanks. Köszönöm szépen. Ami az emberi jogokat, a jó kormányzát és a demokráciát illeti, első pontként fel szeretném hívni a figyelmet a civil társadalom szerepére. És nagyon fontos, hogy a jövőben a civil társadalom szereplői belekapcsolódjanak ebbe a folyamatba. Ez egy általános elvű nyilatkozatom lenne. Az első konkrét lépés egy közös éves fórum létrehozása lenne, amely a jelenlegi ellentmondásos kérdések megoldásán fáradozna a civil, a társadalom civil szervezetek képviselőinek részvételével. A második pont a, a, a polgári bekapcsolódásra vonatkozik a partnerségen belül. Az EU támogatja a választási folyamatokat, és ez egy nagyon poz, poz, pozitív pont. A demokratikus kormányzás nem csak a választásokat jelenti, és fontos, hogy ez túl lépjen a, a, a választási folyamaton. A parlamenti eh, szerep is megerősíthető azzal, hogyha a parlament ellenőrző eh, szerepe megerősödik a eh, stratégia megvalósításával. A harmadik pont pedig az esélyegyenlőségi kérdés. Fontos, hogy erre speciális intézkedések jöjjenek létre, a nők és férfiak esélyegyenlősége, a hálózatok létrehozása, az európai és az afrikai partnerek között. És e, ez parlamenti e, szinten is elkezdődhet az Európai e, Parlament, illetve a Pán-Afrikai Unió képviselőinek részvételével. Hogyha a fejlődésre gondolunk, akkor az első prioritás, amire felhívtuk a figyelmet, a bevándorlók emberi jogai. Az emberi jogok megemlítésre eh, kerültek eh, számos dokumentumban, viszont eh, az a benyomás alakult ki, hogy ez nem került egységesítésre minden egyes megállapodásban az európai és az afrikai partnerek között. Nagyon fontos, hogy a kötvényesíti e, trendet is e, integráljuk, és egy szélesebb körű e, menedzsment rendszer kerüljünk kialakításra. A fejlesztés és a biztonság kérdése összekapcsolódik, de a két téma nem ugyanaz. Tehát nagyon fontos ezzel összhangban dolgozni. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy a fejlesztésnek speciális célja van, ami eh, a szegénység megszüntetése. A fejlesztési politika eh, fontos, hogy eh, külön összpontosítson, illetve az összes politikai terület a prioritások mentén kerüljön kialakítása a szegénység megszüntetése érdekében az európai és az afrikai partnerek között tehát fontos, hogy ne csak a bevándorlási hullámok csökkentését célozzák meg ezek a politikák. Létezik egy ajánlás, amely a legális bevándorlási csatornákra vonatkozik, és ez fontos, hogy egy csomag részét képezze, amelynek eh, a jogtalan bevándorlás csökkentése lenne a célja. Nagyon fontos eh, a munkahelyteremtés, egy eh, biztonságos bevándorlási csatorna megteremtése, anélkül, hogy valakinek kockázatot kéne vállalnia. és létezik egy ajánlás, amely a digitális képességekre vonatkozik. Úgy érezzük, hogy a digitális technológiák és szolgáltatások alkalmazása egy gyorsabb, szociális és gazdasági fejlődést eredményezhet. Bernardo, eh, Köszönöm. Az utolsó két prioritási területre kérünk, térünk ki, a fenntartható fejlődésnél. Nikolett említette az egyiket, ez nagyon fontos. Az európai szinten létrehozott mechanizmusok, amelyek a beruházást ösztönzik, túlságosan nehezek, bonyolultak, és a beruházók számára ez bonyolult négy speciális ajánlásra szeretnék összpontosítani a fenntartható és befogadó jellegű fejlődésre, a források kiaknázásáról is szó volt fenntartható módon, az EU és az Afrika kontinens közötti kereskedelmnek ez nagy részét képezi, Fontos a természeti erőforrások kiaknázása és a közös közlemény erre felhívta a figyelmet. Nagyon fontos, hogy a szociális és a környezeti tényezőket is bevonjuk mindenbe. Ami nehézséget jelent, az az, hogy ezek a tényezők hogyan értekelhetőek, integrálhatóak magába a párbeszédbe. És ezen kívül a fenntarthatóság és a környezeti összpontosítás fontos, hogy nagyobb erőfeszítésekkel is kiegészüljön, annak érdekében, hogy a jogi keret is bővüljön, Ez nem egy eh, pánafrikai kötező keretről van szó a források esetében, de nagyon fontos közös alapot teremteni. Nagyon fontos, hogy garanciákat kapjanak a eh, külföldi tőkeberuházások, illetve eh, a résztvevő szereplők ellenőrzése is megfelelő legyen. Ha megnézzük a forrásokat, akkor nagyon fontos a helyi termelőipart támogatni a kontinens polgárainak érdekében, illetve a közszér erősítése, és ezzel a belső kínálatot is növelni tudjuk. A jelenlegi áru csere Eh, áruforgalom, a nyersanyagokra 50-60 eh, eh, százalék ezeknek a forrásoknak az európai kontinensbe érkezik, átalakítási politikák nélkül az Afrikai Unióból. Ez hát nagyon fontos, hogy a kapacitásokra összpontosítsunk a feldolgozó ágazatra Afrikában. Ami pedig az energiaforrásokat illeti, ez is egy nagyon fontos terület, illetve eh, a hatalomhoz való hozzáférés. Éppen ezért eh, megbízható eh, szabályozó keretet kell kialakítani a befektetők számára, és az afrikai intézmények számára nagyon fontos az, hogy kulcsfontosságú szerepet töltessenek be ebben a fejlesztésben. Ezzel egyidejűleg az EU-nak is fontos kapacitásai vannak a partnerekkel való együttműködésben, például a földközi tengertékésében a Medreggel, Metszó kezdeményezéseit is ide sorolnám. Tehát fontos, hogy a szabályozó hatóságok együttműködjenek egymással a régióban, annak érdekében, hogy közös szabályozó keretet hozzanak létre, több beruházást vonzanak be, illetve eh, hogy eh, biztonságot teremtsenek a beruházók számára. Ami az élelmiszeri mezőgazdasági ágazatot illeti, az élelmiszer biztonságot, eh, a teljes technológiát kell kihasználni, annak érdekében, hogy a kapacitás építő technológiák, az automatizált folyamatok is elterjedhessenek ebben az afrikai kontinens számára nagyon fontos ágazatban, és ez kibővíthető más ágazatokra is. Fontos, hogy a fejlődési folyamat középpontjába kerüljenek az afrikai cégek és vállalkozások, és ők megkapják azokat az eszközöket, amelyekre szükség van a beruházáshoz. Annak érdekében, hogy alulról történő erősítése történjen az ágazatnak, és természetesen ez eh, pozitív hatást vált ki az általános kereskedelemre eh, az Afrikai Unióval, és nagyon fontos új utakat eh, találni annak érdekében, az nem hatékony EPA, eh, EPA-s kereteket felváltani. Végül pedig a globális eh, kihívások, az ötös eh, kihívás, a legutóbbi COP Párizsi találkozójáról pozitív jelzéseket kap az energia politikák és az éghajlati fellépés között kapcsolat kell teremteni. Az éghajlati fellépés globális szinten meghatározó, de nagyon fontos az Afrikai Unió és az Európai Unió számára is hiszen ez jelentős kihívások elé állítja a társadalmainkat. És az EU ambiciózus kezdeményezéseket támogatott a vitarendezés területén, például az új generációs kapacitások bővítésénél, a fenntartható tiszta energiák elterjedésénél, Ami a megvalósítást illeti, itt még van tennivaló, hiszen az éghajlati változások következményei hatással lesznek a kontinensre, illetve a kontinensekre, tehát fel kell, hogy készüljünk arra, hogy ezekkel a kihívásokkal szembe nézzünk. Ez egyenlőre hiányzik a stratégiában. Egy további fontos aspektus a zöld finanszírozás kiaknázása amely nem csak energiaprojektekre, hanem a gazdasági és ipari eh, ágazatra is vonatkozik. És a 2030-as fejlesztési agendára is nagyon fontos odafigyelnünk ma az EU-afrikai együttműködés, más, mint a millenniumi fejlesztési céloknál, Tehát fontos a partnerségbe integrálni mindezt, nem a két, csak a két stratégiai jellegű doku, dokumentumba és öntartató fejlesztési célba, hanem magába a partnerségbe. És nagyon fontos helyi szinten alkalmazni mindazt, amit a globális fejlesztési célok kihangsúlyoznak a katona utáni megállap, katona megállapodás utáni párbeszédet nyitva kell tartani, ezt a lehetőséget meg kell tartani. Hát, különösen nagyon fontos ebben a kontextusban az EU és az Afrikai Unió közötti kapcsolatokra is hangsúlyt fektetni. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen ezt az áttekintést. Um, nagyon jó időpontban történt, jövő hétig készen is leszünk, most pedig Sár következik. Köszönöm, számos kérdést szeretnék feltenni, de inkább néhány olyan aspektusra koncentrálnék, amelyek alapvető fontossággal bírnak. Pirozzi asszony az EU afrikai partnerségre utalt. Különösen a politikai párbeszédre fókuszálva, és sajnálatának adott hangot, hogy a miniszteri szintű találkozók között nincs igazából párbeszéd. Amikor EU-Afrika stratégiáról beszélünk, hát ez egy elég komoly falat, mint hogyha arra kérdeznénk rá, hogy hogyan tudnánk javítani a világot egy jól kidolgozott stratégián keresztül. Ha javítjuk a világot, akkor kezdjük először magunknál. Nem csodálkozom azon, hogy a párbeszéd nem igazán működőképes, mert a miniszterekre csak rá kell nézni egy európai fejlesztési miniszteri csúcson nincsenek is EU fejlesztési ügyi miniszterek az egyes országokban sem, tehát hogyan küldjünk akkor Afrikába fejlesztési szakminisztereket, ha nincsenek az EU-ban. És az EU nevében mikor beszélhetnek ők, még ha vannak is ilyenek. Emlékszem, 2010-ben Kinshasa-ban, ha jól emlékszem, egyetlen, egyetlen szakminiszter sem képviselte az EU-t amikor az EU ö, vegyes parlamenti alkatréülésen vettünk részt. Eston asszony döntött így, ő maga akarta mindenkit képviselni, de hát ö, ez lehetetlen. Ki dönt arról, hogy ki mit csinál, és milyen mandátummal? Felvértezve. A missziókat egyáltalán meg is kell határozni, úgyhogy szinte nullábról indulunk nem kételkedem. Mogherini asszony szakértelmében, de mindent ő egy személyben képtelen ellátni, mint feladatot. Ennyit első aspektusként. Valahol magunkba kell először néznünk, egymás között kell elgondolkodnunk ezen. Másrészt pedig egy javaslatot hallottunk e Szártori, e, Szártoria úrtól, mely szerint szükséges a kotonő utáni mm, időre gondolnunk, és Abidjanban ezt is körüljárnunk. Valóban ugyanazon személyek paneljét kellene felállítanunk arról, hogy a kérdéseken valóban elgondolkodjanak. Utolsó sorban pedig a beruházások kérdése egy nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy komoly hiányosságra kell utalnunk, amikor a beruházásokról beszélünk. Nem eléggé koncentráltan jelentkeznek eh, a fenntartható fejlesztési célok eh, megvalósítására. Előmozdítjuk, növeljük a GDP-jét egy országnak, ez nagyszerű, miért ne? De a végén az gazdasági előrehaladásnak az adott állam polgárait kell szolgálnia. Azon államét, ahová eljutottak ezen a lapok, már pedig ez nem automatikusan történik így. A kérdésre még mindig nem kaptam választ. Afrika, a dél-afrikai öm, öm, csapdát el tudja kerülni. Persze ott van a gazdasági fejlődés, de a, öm, az egyes társadalmi rétegek közötti egyenlőtlenség és űr csak nő, csak úgy, mint a szakadék, amely mélyül, és azt gondolom, hogy ezen is érdemes lenne eltűnődnünk. Yes, um, yeah, we, um, next we have our... Ponko kollega, aki az előadónk, itt az Európai Parlamentben, az afrikai stratégia témában és az ön ajánlásai nagyon is összecsengenek a mi ajánlásainkkal ebben a jelentésben, amit múlt héten nagy többséggel fogadtunk el. Egyébként ehhez gratulálok. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Valóban. Egyetértek azzal, amit ön elmondott. Teljes mértékben kicseng a ma délutáni előadásokból az ami a jelentésemben és a múlt héten elfogadott jelentésemben szerepel. A politikai párbeszéd hiányáról beszélt a mi jelentésünk, és kiemeli ezt az igényt, mely szerint a politikai párbeszédet erősíteni kell a két kontinens között. Kiemeli a jelentésünk azt a tényt is, hogy magas szintű konferenciára kerüljön sor szakpolitikai szinten, hogy az afrikai és az európai kontinens közelíthessenek egymáshoz. Számos ilyen aspektus tehát, úgymond számunkra is, európai parlamenti képviselők számára is főtengelyt képviselnek. Olyan főtengelyeket, amelyeket megvitatunk Abidjanban a hó végén. Ezek az alapvető pontok. Az egyik ilyen alapvető axis, amelyre ön is, önök is utaltak, a pénzügyi autonómia az, Unió, Európai, az Afrikai Unió szintjén. A mi jelentésünk is kiemelte ezt az aspektust. Tehát, hogy olyan finanszírozással rendelkezzen az, az Afrikai Unió, amelynek hála egy kicsit ki tud lépni a múltbéli kötelmek alól Ennyit szerettem volna elmondani. A jelentésünk számos közös ponttal bír, különösen az önök értékelő jelentésével egy olvasatban. Önök is szinte megerősítik az önök ajánlásaival a saját ajánlásainkat. Köszönöm. Colleagues asking for the floor on the study. Uh, maybe I... A tanulmánya kapcsolatban talán is egy dolgot szeretnék megkérdezni. Az EU-afrikai stratégiának az értékeléséről is szó volt. Ön nyilván Afrika szakértő más tanulmányokat is készített az EU Kínához és más, illetve az afrikai országokhoz fűződő viszonyának a változásával is foglalkozott. Ugyanis most az afrikai országok választhatnak, hogy kivel létesítenek szoros, szorosabb kapcsolatot az EU-val vagy Kínával, önnek mi az érzése? mielőtt megadom önnek a szót, még szeretném az Európai Bizottság képviselőjétől megkérdezni, hogy kívánnak-e hozzászólni a tanulmányhoz, vagy a jövő heti csúcs találkozóhoz. Lósz úr itt van, ő majd a következő napi rendi ponthoz hozzá fog szólni, de talán most is a csúcs találkozóról már tud valamit mondani. Van Mérbek eh, úr eh, fog nekünk mondani valamit a tanulmányjal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék gratulálni azoknak, akik ezt a tanulmányt elkészítették. Nagyon nehéz volt ez a feladat. Nagyon bonyolult dolog erről a kérdésről egy tanulmányt elkészíteni, úgyhogy nagyon nagy dicséret illeti a munkájukat. Mindig is nehéz egy ilyen munka kapcsán az, hogy meghatározzuk, hogy milyen messzire akarunk elmenni. Tudjuk, hogy a partnerség nagyon sok mindent fog át, 2040-ig létezik egy úti terv, kontinensek közötti szinten is folyik az együttműködés, a Kotonú után is folytatódni fog a partnerség. Tehát ezt is meg kellett vizsgálni, és ezt jól visszaköszön a tanulmányban. Ami egy kicsit hiányzik, az az, hogy az EU mit is tett különböző eszközökkel, eszközökön keresztül. Tehát azt hiányoljuk a tanulmányból, ami kicsit túlmutat a legkézenfekvőbb instrumentumokon, amiket ön is említett, és hát a tagállamok is hozzájárulnak az úti terv céljainak az eléréséhez. Persze tudom, hogy ez mennyire nehéz. De remélem, hogy a katonú utáni időszakban a megfelelő keretek eh, majd lehetővé teszik, hogy eh, Afrika és a közös eh, EU-Afrika stratégia mentén közelítsük egymáshoz a különböző eszközöket, instrumentumokat 2020 utáni időszakban is, hiszen um, a koton utáni időszakra vonatkozó mandátum Abidjan utáni időszakban eh, is nyilván folytatódni fognak a tárgyalások az afrikai partnerekkel, amit üdvözlünk. Még néhány megjegyzés az ajánlásokkal kapcsolatban. De hát ez már olyan részletekbe vinne minket, amiket talán inkább majd később hivatalos, illetve kevésbé hivatalos formában tudunk majd megvitatni. De igen, hát a csúcs találkozó. Erre kérdezett rá tulajdonképpen. Igen. Jövő héten halljuk, hogy folyik a tárgyalás a nyilatkozatról, hogyha önnek van valamilyen információ, ez nagyon hasznos lenne, ha megosztaná velünk. Holnap majd a részben beszélek a kollégákkal a politikai nyilatkozatról és más dokumentumokról, tehát még zajlanak erről a tárgyalások, talán elhúzódik ez a hét végéig is. Van sok ellentmondásos kérdés, amit remélhetőleg majd eh, még 26-áig, a következő ülésig meg tudunk oldani, de hát lehet, hogy a eh, bonyolultabb kérdések közül néhányal kapcsolatban majd ugyanez lesz a helyzet, mint a, ami a múltban is előfordult a büntetlenség kérdése például egy ilyen nehéz kérdés. 28-án lesz miniszteri tanácskozás, 29-án csúcs találkozó maga Nos, a partnerek egyetértettek a napi rendben, ott nincsen semmilyen nagyon vitás ügy. Hát most nem akarok a részletekbe kitérni arról, hogy mit fognak majd elfogadni, hiszen itt ezzel kapcsolatban még zajlanak a tárgyalások. Az Afrikai, Unió, Afrikai Unióra vonatkozó fejezet kapcsán még Juncker úr is egyeztet a kollégákkal, hogy végül is a csúcs találkozom, majd erről mit fogadjanak el. A parlamenti csúcs találkozóról úgy tudom, hogy a parlament is majd a csúcs találkozón hozzá fog járulni a munkához, és Tusk úrral is, és Juncker úrral is még egyeztet a parlament ezen a héten. Akkor a kutatóinké a szó, parancsoljon. Először talán az intézményi politikai szempontokról én szólok, és utána átadom a szót a kollégáknak. De reagálnék arra, amit az Európai Bizottság képviselője mondott. A tanulmányban egy átfogó értékelést akartunk készíteni a közös Afrika-EU partnerségről 30 oldalon, tehát nem volt igazán lehetőség vagy hely arra, hogy kitérjünk részletekre a különböző pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, illetve hogy a tagállamoknak mi volt a hozzájárulása. Ez egy másik tanulmány tárgya lehetne. Mi ebben a tanulmányban azt a tényt szerettük volna kiemelni, hogy maga a partnerség még mindig nagyon érvényes keretet jelent intézményi szinten a két kontinens közötti együttműködés számára. Hát ezt a, ez a keret tíz évvel ezelőtt született meg, akkor, amikor az Európai Unió és az Afrikai Unió teljesen más szervezetként működtek, és nagyon más volt a környezet, az akkori valóság. Néhány elgondolást dolgoztunk ki, hogy hogyan lehetne ezt a partnerséget megújítani. Az Európai Unió erre valóban törekszik a májusban kiadott közös kiáltványjal, ezt előrelépésnek kell tekinteni abból a szempontból, hogy ebben a közleményben kísérletet tesz az Európai Unió arra, hogy konkrét a prioritásokra koncentráljunk, melyek valóban kulcsfontosak az Európai Unió számára. Kicsit stratégiát alakítsunk ki Európa és Afrika viszonyára vonatkozóan. De a közös közleménye kapcsolatban az a probléma, hogy ez egy százszázalékos európai termék, nem együtt készítették el az afrikai partnerekkel, és láthatóan hiányzik a, az afrikai vízió ebből. A következő csúcs találkozom ugye szó lesz nagyon fontos kérdésekről, fiatalok, fiatalok munkanélküliség, rége, stb. És ezekre a legfontosabb stratégiai prioritásokra kellene koncentrálni, a jövőre nézve fontosakra. És miért ne lehetne közös nevezőre jutni a partnerség megújítása kapcsán, hogy valóban készüljön el egy közös stratégia, együtt elkészített stratégia. Ami az intézményi kérdéseket illeti, nagyon is egyetértek azzal, ami elhangzott, az észrevételekkel. Itt az EU részéről itt van egy fontos kérdés. Ugye az EU és az afrikai különböző szinteken találkoznak, a bizottság szintjén nagyon hasznosak a különböző ágazati politikákkal foglalkozó ülések de szerintünk nagyon fontos az, hogy a legmagasabb politikai szinten a tagállamok vállaljanak kötelezettséget. És csak ha miniszterek képviselik a tagállamokat, az, az jelzi ezt egy a kezdetben ez így volt a partnerség kialakulásának az elején, de időközben már világosá vált, hogy hát a nem, egyre kevesebb, vagy nincsenek már miniszteri szintű találkozók. Vannak kivételek, mint például a valettai csúcs találkozó, ami sok tagállam számára prioritás volt, és ezért tényleg aktívan hozzájárultak ott a munkához a tagállamok, de hát ez tulajdonképpen a, a partnerség intézményi keretein kívül jött létre és a csúcs találkozó eredményét is hát elég vegyesen értékelhetjük, különösen afrikai szemszögből. Az afrikai partnerek inkább egy ilyen egyirányú párbeszédnek tekintették ezt, és nem egy valódi eszmecserének Európa és Afrika között. Az új nemzetközi valósághoz kell igazítani ezt a partnerséget, figyelembe kell venni az afrikai kontinens legfontosabb szereplőit, természetesen Kína szerepel első helyen, a legfontosabb rivális és esetleg partner is, ezt is meg lehet fontolni. Több kísérlet is volt az Európai Unió részéről, hogy párbeszédet kezdjenek Kínával, illetve Kínával és Afrikával, az afrikai kontinensen legyenek tárgyalások, tehát az eredmények még nagyon soványkák, vannak alapvető kérdések, hogy különböző szereplőknek milyen az alapvető megközelítése Afrikával kapcsolatban, azután a feltételrendszer, ez alapvető fontosságú Európa számára, miközben Kína egy teljesen más modellt javasol, amely hát nagyon érdekes az afrikai vezetők számára. Az Európai Uniónak tehát ragaszkodnia kell továbbra is a legfontosabb értékekhez, az eddig kialakított modellekhez, de azért kicsit dinamizálni kellene az együttműködés kereteit, különösen a kulcsfontosságú ágazatokban, amiket az előbb is említettünk, hálózatok összekapcsolása, infrastruktúra, munkahelyteremtés, stb. Ezek azok a területek, ahol véleményem szerint egy trialógusra lenne szükség Európa, Kína és Afrika között. Köszönöm még valami gyors kiegészítést kíván tenni? De tényleg csak gyorsan. Amikor globális szereplőkről beszélünk, teljesen egyetértek azzal, hogy megváltoztak a körülmények, a keretek, és nem csak Kínáról van szó, itt vannak az öbölmenti országok, Törökország, India, sorolhatnám tehát figyelembe kell venni, hogy az EU és Afrika kapcsolatát már ebben a szélesebb keretrendszerbe kell helyezni, akár tetszik nekünk, akár nem, a globális keretek így változtak. Nagyon örülünk, hogy a parlamenti jelentés és a mi tanulmányunk között sok az átfedés, ez tényleg egy feletté pozitív dolog. Még csak gyorsan beruházás és az SDG-khez való kapcsolódás. 2014 és 2020 között a fenntartható fejlesztési célok továbbra is a, a globális prioritások részét alkotják, az EU és az Afrika közötti kapcsolat szempontjából. Most mi is a feladat? Ezeket a kérdéseket, tehát általában a fejlesztést, a klímakérdéseket, fenntartható energia, stb. Ezeket így össze kéne rakni egy, egyfajta keretrendszeré, ami lehetővé teszi a kontinens számára, hogy ezeket a tényezőket valóban fel tudja használni arra, hogy valós, fenntartható fejlődést valósulhasson meg, hogy létrejön az ehhez szükséges szabályozó rendszer, ami megengedi, ami bevonza a beruházásokat, és a gazdasági fejlődés fenntartható módon valósul meg. Néhány szót az energetikáról. Ugye nézzük, hogy Kína nagy beruházó lett a régióban, az sokkal többet ruháznak be, mint a nyugati világ együttesen is meghaladják az Európai Beruházási Bank vagy a Világbank beruházásait, beleértve az usa is. És ahogy Nikoletta is elmondta, ezek a beruházások nagyon vonzóak, talán más szempontból vonzóak az afrikaiak számára, hogy mi most mit tehetünk. Össze lehetne kapcsolni ezeket, hát meg kellene jobban érteni az energetikai kérdéseket, és hogy ez olyan kapcsolódik a klímakérdésekhez, illetve az egész fejlesztéshez a kontinensen és talán így lehetne vonzóbbá tenni mindezt, a, mint amit Kína, vagy India, vagy más versenytársak tudnak felkínálni. Tulajdonképpen többet kellene beszélnünk eh, így erről a szélesebb kontextusról, de most erre nincs idő. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és bemutatták nekünk ezt a tanulmányt. Nagyon fontos ez a munkánk, Ponga úr eh, jelentése számára is, amit majd jövő héten megmutatunk. Köszönöm, néhány perc szünetet tartunk, és Dolfi urat kérem, hogy jöjjön fel ide. Okay, colleagues, moving on now to item seven. Kedves kollégák, áttérünk a hetes napi rendi eh, pontra. Ismét Afrikáról lesz szó. A Európai Fentartató Fejlődési Alapon belül befektetési keretek és végrehajtás lépései. Intenzív munkát folytattunk eh, az új FSD eh, kialakításával kapcsolatban. Az volt a az elképzelés, hogy ez az alap segíteni hivatott a beruházást Afrikába és olyan országokba, ahol kereskedelmi csatornákon keresztül nem lehet beruházásokat ide vonzani, mert ez túlságosan kockázatos. nagyon fontos, hogy a törékeny államokba is történjen beruházás. Nagyon örülök annak, hogy az EFSD-ről, az EFFA-ról beszél majd Roberto eh, Rinaldi. Roberto, eh, mielőtt eh, megérkeztél, az UNICEF bemutatta Afrikában a demográfiai kihívásokat. Afrikában fog születni a gyermekek fele az évszázad végén, és a csúcsrálkozó fontos, hogy ezzel is foglalkozzon, hogy um, hogyan teremtsünk munkahelyeket Afrikában. Tehát ez egy nagyon fontos vita, és van egy vendégünk is, akinek nagyon sok uh, tapasztalata van uh, a magánszektorral együttműködésen. Uh, Michael Landau a CTI Afrika ügyvezető igazgatója, és az első alelnökünk javasolta azt, hogy uh, őt is hívjuk meg. Uh, és várjuk az ön előadását majd. Először Ridolfi úrnak adom meg a szót, Roberto parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit köszönteni szeretnék. Először is köszönteni szeretném az Európai Parlamentet, aki uh, intellektuális hozzájárulást uh, nyújtott a beruházási tervhez, és hozzájárult ahhoz, hogy ez a terv kialakulhasson. A uh, külső beruházási terv uh, összefügg más területekkel, a fejlesztési politikával többek között az Európai Unióban. És tapasztalatból tudom azt, hogy ha amikor a politikai párbeszéd eh, nem működik túlságosan jó, jól, eh, akkor pozitív eh, szempontokat is ki lehet hangsúlyozni olyan országok esetében, ahol ez működik. Hogyha a beruházásokat nézzük, a beruházás környezetét, az administratív terheket, a korrupciót, a beruházásokat lehetővé e, tevő törvények, ez a hármas pillér, talán emlékeznek erre az egyes e, pillér, e, és ennek kapcsán beszélünk az öt keretről. Tehát nagyon fontos úgy kialakítani ezeket a kereteket, hogy a megfelelő ágazatokat célozzák meg, illetve nézzük meg azt, hogy milyen megközelítést szeretnénk alkalmazni a beruházások kapcsán. Köszönöm szépen, hogy ez a folyamat így felgyorsulhatott, folyamatos nyomás alatt vagyunk. Az EPA-nak a szülőatja a saját szüleit fogadta úgymond örökbe. Amikor a demográfiáról van szó, Linda, akkor azt gondolom, hogy a demográciát, demográfiát pozitív pontként is tekinthetjük, és ma délután nagyon bátor szeretnék lenni. A jelenlegi gazdasági elmélet, amit a gazdasági iskolákban tanítanak, a piacok számára a fogyasztó kritikus tömegéről beszél miért nem látjuk akkor a demográfiát úgy, mint valami pozitívat? Hiszen ezek az emberek gazdasági fejlődést eredményeznek. A nagy kihívás az, hogy ez a fejlődés fenntartható maradjon. Ezek az emberek sokkal képzettebbek lesznek, mint még 15 évvel ezelőtt. Tehát van esély arra, hogy ez jól alkalmazkodik egy másik helyzethez, és különösen, hogyha jól elműködünk együtt. A 2050 kulcsfontosságú időpont addigra 400 millió új munkahelyet kell teremtenünk. Tehát beszeretném mutatni a helyzetállást. Szeptember 28-án a stratégiai testületben vitát folytattunk, a három jelentéstevő ott volt, Linda, te is, és itt a kereteket sikerült elfogadni, ami az eljárás illeti, itt voltak még nehézségek. November 7-én az operatív testület is felállt, amikor jobban elmélyültünk a keretekben, és november 20 november, november 24-én pedig a partnerségi csúcsálkozón remélhetőleg ezt közé tudjuk tenni. Csütörtökön a bizottság határozatban fogja elfogadni majd ezeket a kereteket, és reméljük, hogy minden rendben lesz. November 29-én ez az EU-afrikai csúcs találkozó, és egy kis kézikönyvet készítünk addigra, Egyelőre ezen dolgozunk. Nagyon sok kérdésünk van még, és nem sikerült még az összes részletet kidolgoznunk, viszont elég információ a rendelkezés ahhoz, hogy megnézzük, hogy mindez hogy fog működni, és én ezt ma önöknek el szeretném magyarázni. December 12-én Három keretet mutatunk meg, amelyek nagyon fontosak az éghajlati változások szempontjából. A, megújuló energiaforrás keret, a, a városi fenntartható térségek, illetve a Smart mezőgazdaság január végén pedig azt fogjuk kérni, hogy bemutatásra kerüljönnek a javaslatok, kihez kezd benyújtani a megfelelő intézményekhez, és eh, melyek a megfelelő intézmények. Ezek nagyjából fejlesztési bankok, európaiak, multilaterálisok, az Európai Beruházási Bank, az Európai Fejlesztési Bank, az FMO, 15 ilyen intézményünk van, és el szeretném mondani azt, hogy már decemberben elkezdjük azt a munkát, amivel tagországokat arra szeretnénk bírni, hogy a saját fejlesztési céljaikat kialakítsák. El szeretnénk érni azt, hogy a tagországok, az Európai Unió tagországai a saját eh, minisztériumaikban eh, kialakítsák a megfelelő partnereket, hiszen mindez nem megvalósítható, hogyha csak négy-öt eh, résztvevőnk van, sokkal jobban bővíteni kell a résztvevők körét. Dél-Afrikában, Nyugat-Afrikában a regionális bankokat is megszólítjuk, kelet afrikában őket akkreditálni kell azért, hogy megfelelő intézménynek minősülhessenek. Ezek az intézmények utána javaslatokat fognak készíteni. Mik is ezek a javaslatok? Egyrészt a e, pénzügyi termékek, amikor a garancia egy részét magánberuházáknak ajánlják fel azért, hogy az energiába, a mezőgazdaságba, a városfejlesztésbe beruházzanak. Tehát mindez így fog működni és bizottságként önöknek is, nekünk is lehetőségünk lesz arra, hogy ki válasszuk a legjobb projekteket, például a munkahelyteremtéshez, az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, és kiválaszt kiválasztjuk a legjobbakat abban, hogy kik tudnák a legjobb változást eredményezni, illetve a földrajzi célpontokat illetően is. Nem csak a könnyű országokba irányú beruházásokat szeretnénk támogatni, hanem a nehéz országba történő beruházásokat is, hiszen ez a mi mandátumunk. Tehát mondjuk január végére megkapjuk a javaslatokat, utána ezeket megvizsgáljuk, talán emlékeznek az Európai Őrőhezési Bankkal folytatott vitára, ők a főbb gazdasági szempontos, szempontokat vizsgálják, és együtt dolgoznak a bizottság szolgálataival a szociális környezeti politikák vizsgálatánál, Ezután az operatív bornak mutatjuk be ezeket a javaslatokat, és utána a garancia a szerződéseket pedig április-májusra fogjuk aláírni. Különböző pénzügyi intézmények, hogyha már kialakítottak egy megfelelő csatornát, és arra invitáljuk őket, hogy a magáncégekkel beszéljenek, Mindez lesz a motorja a garanciának, és ezt sikerül megvalósítani, akkor a további folyamat gyors lesz. És innét kezdődnek majd a tényleges beruházások, illetve létrejön egy monitoring rendszer. Fontos, hogy ezek a beruházások fenntartható módon teremtsenek munkahelyeket, illetve megfeleljenek a szabályoknak és gyorsan elmagyaráznám az öt keretet. A stratégiai board nagyon lelkes volt az általános stratégia kapcsán, illetve az operatív board nagyon sok jó megjegyzést is fűzött mindehez, és van egy dolog, amely áthidal az öt kereten, ez pedig a helyi e, pénznem már kapcsolatos e, kockázatok elleni küzdelem, hát itt e, az inflációs kockázat igen magas, éppen ezért az összes beruházó garanciát szeretne a leértékelési kockázat kapcsán. Ez igen bonyolult folyamat, és éppen ezért olyan javaslatot keresünk, ami lefedi az összes keretet. Az, ezt a KKV támogatása a fenntartató megújuló energiaforrások nagyon fontos terület, és már most is vannak javaslatok erre a két területre, legalábbis ezt a, ezt a visszajelzést kaptuk a pénzügyi intézmény, intézetektől. A fenntartható energiánál például az off-taker garancia felváltása, egy adott országgal írunk alá egy PPA-t, és mondjuk 9 cent per kilowatt óráért vásárolja meg ezt az, az adott ország. Ez a garancia néha túlságosan alacsony, és azok a beruházások, akik olcsó pénzhez jutnak, hezitálnak, hiszen a garancia 25 évre, amit le kell fedni, nem elég erős. Tehát mi szeretnénk csökkenteni az államadóságot azzal, hogy ezeket a garanciákat aláírják ezek az országok. A KKV kapcsán is nagyon sok javaslatunk vannak, különösen az ldf e től ami a fenntartható városokat illeti, a smart mezőgazdaság egy sokat ígérő terület, hiszen itt nagyon sok munkahely jött létre. A digitális terület a következő. A legutóbbi alkalommal elmondtam azt, hogy ez egy olyan terület, ahol létezik egy piac a beruházások számára. Megnézzük a <clears throat> lehetőségeket, a mikrohitelek kialakítása, illetve az e-kormányzás, mint megoldás előállítás, ehhez való hozzáférés. Most nem szeretnék ennek részleteiben veszni. Azt gondolom, hogy ez egy átfogó terület. Az energia hatékonysággal is foglalkozik egy kérdés, amelynek főképpen azokra a városokra fontosul, ahol létezik az energia, ahol nincsen energia, ott nem is lehet megtakarítani és a garanciát úgy fog kialakítani, hogy csökkentsék a kockázatot, illetve a, ber, az intézmény beruházások is megjelenjenek, például a nyugdíjalapok. A nyugdíjalapok mobilizációjánál először az alapot kell lefektetni, a mi garanciánkból vett pénzzel, ez egy nagyon kockázatos pénz. Utána következik az első emellett, ez a fejlesztési bankokkal történik, eh, és utána a földszint felett eh, tíz emeletre helyezkednek el a nyugdíjpénztárak. Hát itt eh, alacsony a kockázat, és számunkra itt egy jelentős kockázat mutatkozik meg. A 100 millióból tehát könnyen lehet 2 milliárd. Ez egy lépcsőzetes finanszírozásnak nevezzük, és a kockázat mind az öt keretben meg lehet. Az MSM éknek jelentős a potenciája, és ezek nagyon nehéz, törékeny helyzetekben jelennek meg, hiszen itt egy multiágazatról van szó, Éppen ezért, ha az ágazatnál csökkentjük a kockázatot, akkor a földrajzi kockázatot is csökkenteni tudjuk. És itt a kollégáknak nagyon sokszor elmondtuk, az európai intézetek kollégáinak, hogy itt további szereplőkre is szükség van. Például az IFS-re, az, az IFAD-ra, ez a, a mezőgazdasági fejlesztési nemzetközi alap, Hát nekik az a mandátumok, hogy a kis gazdákkal dolgozzanak együtt. Tehát amikor az MSZE finanszírozásra térünk ki, akkor itt nagyon fontos szempontokkal kell foglalkozni. A Kordis egy nagyon fontos szervezet, és mi azt szeretnénk, hogy lenne interakció a pénzintézetek, eh, illetve a civil szervezetek között, akik nagyon nehéz területeken dolgoznak. Természetesen a KKV-k számára eh, nem lehet ugyanazt a stratégiát Nairobi-ban vagy Közép-Afrikában, illetve Szomáliában kialakítani. Itt különböző kell, hogy legyen az ösztönzők eh, szintje, azért, hogy mindez működjön. De ez egy nagyon sokat ígérő terület. Mint említettem, a munkahely teremtés ebben az ágazatban történik. Rural entrepreneurs and agri Fentartható fejlődés agrárium és azzal kapcsolatos komoly falat, hiszen itt egy átalakuló agendát szeretnénk ö, látni. Az átalakulás óriás lehet. Például ha például a mm, betakarítást követő kezelésről, a különböző élelmiszerek tárolására gondolunk, óriási hozzáadott értéket képviselhetünk az nehéz időkben az ár megtartásával. Én azt gondolom, hogy mindenképpen tudjuk már, hogy hogy működik mindez. Minden esetre a garancia alap az egyfajta ö, szakaszt, részét képezi magának a garanciának. A pénzügyi intézmények ö, ö, bizonyos ö, le, külön kipántlikázott összegeket is követelnek, hogy a struktúrált megoldásokat a beruházásra megtaláljuk. Igen érdekes a fenntartható fejlődés úgynevezett ablaka. Vannak olyan szervezetek, a Bloomberg például, amelyel egy, az EBRD-vel is egyezt, egyeztettünk érdekes gondolatokról. Én azt gondolom, hogy egyfajta oktatói, pedagógiai szerepet is kérem, hogy vállaljanak fel a pénzügyi szervezetek felé, hogy nem mindig ugyanazokat a dolgokat ilyen déjavű megoldással járjuk körül, hanem kicsit kifinomultabb megoldásokat válasszunk különböző szereplőkről van szó, és látjuk, hogy a szokásos szereplőktől eltélően másképp is lehet megoldásokat találni, segítve a hagyományos jó partnereinket új termékek kidolgozásában elősegíteni. A beruházások új területén a magán és állami tőke összekovácsolása. A digitális fejlesztés egy mainstream ágazat, de a digitális űr igen mély, és a szakadék is, amely tátong a valóság és a távlatok között katalizátor szerepel kell tehát, hogy bírjunk és látjuk. Minden ablak esetében ugyanazt ismételjük, hogy a garanciákat úgy kell e, struktúrálni, hogy csökkenjenek a kockázatok, és hozzájáruljanak a digitális infrastruktúra kidolgozásához. Én, e, elnök asszony, e, itt most lezárnám, és megpróbálok majd a kérdésekre is megválaszolni. Mielőtt a tagoknak megválaszolnék, Michael Langout kérném föl arra, hogy ő is afrikai hosszú éves tapasztalatait ossza meg velünk, a vállalatok szempontját ossza meg velünk. Ön hogyan érze? Működik a dolog, vagy sem? Kérem a tapasztalait ossza meg velünk. Köszönöm, elnök asszony, nagy tisztelet számomra, hogy itt vagyok, és meghívtak. Szeretnék üdvözölni az európaiak ilyen nagyra törő távlatokat, nyitó terveket építettek -e különböző országokban, és a migrációs témát nem járjuk körül most, de valahol ebből kiindulva látjuk, hogy holisztikus problémáról van szó, és holisztikus megoldást is kell munkahelyteremtésekkel az afrikai országokban eh, teremteni, nem csak azért, hogy az afrikaiak dolgozhassanak, hanem hogy a radikalizációt elkerülhessük. A prezentáció is Pridolfi úrtól látjuk, nem egy olyan siló, amely a fejlesztési bank megközelítését köze- követi, hanem valóban látjuk, hogy holisztikus megoldások mellett sáfárkodik és érvel. Személyes szempontból az én vállalatom az egyik első mobilbank platformot Clemsentében eh, 2007-ben építette meg, 2011-ben pedig egy olyan programot indítottunk meg eh, útjára, amely kisvállalkozók, eh, kisgazdákat célzott meg. Számos gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezünk tehát a terepen. Az egyik legvilágosabban kikristályosodó um, üzenet volt, az, hogy korlátozott alapok állnak rendelkezésre, és azok úgymond méretnövelőhetővé kell, hogy váljanak, és a teljes koncepció magának az efa nak a megközelítésében a, a magánszektor bevonását kell, hogy mozgósítsák. Hogyan lehet kis mennyiségű összeget új méret növelni, hogy az gazdaságos legyen. Az adatok területét hogyan tudjuk mérelni, mérni egyáltalán a különböző fejlesztési célok elérését. A CTI egy igen egyedi megoldást, projektet dolgozott ki, amely most már több mint tíz éve működik agregált számadatokkal, és elismerjük, hogy a fő fókusz az állampolgárok, a közösségek fókusza kell, hogy legyen, nem a kormányokat kell támogatni, nem a nagy intézményeket kell ebből támogatni, hanem az embereket. Úgy gondoljuk, hogy a fő, két fő ö, ö, cél az egyik elektromos áram, a másik pedig adatok. Mert adatok nélkül mit tehetünk? Igen, kifinomult programot dolgoztunk ki, hogy begyűjthessük a különböző komoly adatokat, és most ö, Ugandában és Malawiban dolgozunk kísérleti projekteken, hogy mintákat ezernyi családból begyűjtsünk a megoldásunkat úgy ö, indítjuk útjára, hogy a házakból, falvakból holisztikussá tesszük tiszta víz, napenergia felhasználásával az egészségügyi problémákat is sikerül orvosolnunk, ha az energiához és a tiszta vízhez juthatnak a polgárok. Aztán ingyen smartphone kapnak, okostelefont az emberek, aztán egy falu centrumot dolgozunk ki, ahol partnerséget Intelszával kidolgoztunk, és wifi összeköttetést sikerült közösségi alapon kidolgoznunk, és három fő területre fókuszálunk, az UNICEF is utalt erre, az egyik, egy telemédia központ a falvakban, ahol adatokat lehet begyűjteni, akár az írásolvasás tanításáról van szó, hiszen ott 30-40 százalék az embereknek írástudatlan, vagy éppen fertőzött. Látjuk, itt is vannak kapcsolatok, az adat csapataim és vonják ezen párhuzamokat. Az ilyen adatpontokból egészségügyi, egészségügyi információ, agrárium, e, gyermekekre mm, vonatkozó adatok okostelefonon keresztül. Aztán a távorvoslás, távegészségügy, UNICEF is gondolt rá erre ma már, hiszen a minden egyes kísérleti területünk személyének egyfajta egészségügyi dossziét biztosítunk, távdossziét, és az ingyenes okostelefonon keresztül diagnosztikai felmérésekre is képesek vagyunk a távoleső falvakban. Számítógépen keresztül minimális befektetéssel lehetőséget teremtünk arra, hogy új egészségügyi modellt hozzunk létre. Ezt pedig üzletként műveljük. Lelkesen segítjük a személyeket, a magánberuházást is mozgósítjuk. Azt mondják sokan, hogy mi szívtelenek vagyunk, és csak pénzt akarunk ott keresni. Nos, hát a világ bármilyen pontjáról is jöjjünk, mi igenis innovatív megoldásokat hozunk létre. Harmadik nagy gondolat, tudom, hogy igen, kevés időm van már hátra, az, amelyre Roberto is utalt már, az agrárium, az a mezőgazdaság kisüzemi támogatása tudjuk, hogy az embereknek mennyi területük van, földterületük, hogyan növekednek, milyen peszticideket és milyen vetőmagokat alkalmaznak, és megfelelő vetőmag állományjal, megfelelő kemikáliákkal tudjuk őket ellátni, és a agrár ö, oktatási programokat is bevezetjük ott, hogyan lehet öntöző rendszerekkel megoldani nehézségeiket. Ezek alapvető dolgok számunkra, de magának a külső szolgáltatásnak ö, az alfa és az omegája még ott nem igazán ismert, és ezt át kell adnunk a gazdákat kell segítenünk a hozamok növelésében, és ezt úgy tesszük, hogy a piacon is részt veszünk, és amikor megvan a takarmány, akkor a piacra is bevezetésben segítjük a gazdákat. E, e, ezernyi dolláros beruházásokról van itt, e, 50-60 dolláros jövedelem ez, de aztán 1000-re 2000-re növekedhető, és akkor a hozam is mindenképpen fokozódik, ezt pedig nemzeti szintre emeljük. Van munkahelyteremtés, és ennek hála 6-7 munkahelyet minden egyes helyen létrehozunk, agrárszektorban, és tervezzük már most teljes együttműködésben a kormányokkal, PPP eh, programban, a magánszektor bevonásával, vezető szereppel, saját gyakorlatunkat, tapasztalatunkat fenntarthatóan adjuk át. Itt évek óta vagyunk a terepen, nem ott vagyunk, aztán elmegyünk, hanem tartós fenntarthatóságot eh, hozunk létre, és a CTI, a mi tapasztalatunk eh, az elmúlt évtizedben így tudott előrelépni, de ezt nem tudjuk megtenni úgy, hogy csak kísérleti projekteket hozunk létre. Örömmel tesszük, de amikor méret növelünk, akkor mi a méretnövelkedőséget és a modell fenntarthatóságot is fokozzuk a, a fenntartható fejlődési célok mentén. Az, a következő cél ugyanis a méretnövelés országos, miért ne, pánafrikai szintre emelés. A programunk úgy lett kitalálva, hogy vizionárius legyen, és jövőbe mutasson, és tudom, hogy ez önöknek is mond valamit. Köszönöm. Egy kérdést feltehetek? Arról, hogy hogyan is működnek. Azt mondta, hogy olyan, mint egy kísérleti projekt. Hol, milyen országokban, falu, város szinten? Kérem, erről szóljon néhány szót. Válasz. Két országban, Ugandában, Bolykvé területen hét komplet falut vontunk be, 1200 mm, családdal, sőt 12 ezer családdal, eh, és eh, számos kérdést tettünk fel a családoknak eh, egész rendszereken keresztül, és a kormány, amikor megkapja a begyűjtött információkat, azt mondják, hogy hogyan lehet ilyen jó adatokat begyűjteni. Hát hitelesek vagyunk, és bemutatjuk azt is, hogy milyen a jövőkép, hogyha együttműködnek a családok velünk. Aztán ezt Encsói falubcskában is tesszük, Malaviban. Ott olyan ezer családról van itt szó Köszönöm, itt most már világos, hogy hogyan is működnek konkrétan a terepen. Számosan kértek szót kollégák, Landauer felé, vagy Roberto ö, ö, Ridolf irányába. 3, 4, 5, 6, 6 ö, kérdés ö, felszólaló, ugye van időnk, mindenki több ö, szó kérhet. Paul? Mindenek előtt most már olyan szakaszban érkeztünk, amikor látjuk, hogy régóta folynak a tárgyalások, fejlesztési politika területén, most már tényleg el kell jutnunk a beruházásokhoz. Az is világos, hogy a legfontosabbak a fenntartható fejlesztési célok. A Második helyen áll az élelmiszer, természetesen az élethez szükség van élelmiszerre, különböző technológiai opciókat vizsgált a parlament, készült egy tanulmány arról, hogy hogyan lehet 10 milliárd embert etetni. Ugye most 7 milliárdan vagyunk, de 2030-ra valószínűleg 10 milliárd ember fog élni a Földön. Lesz elég víz mindenki számára, azután kulturális javak, kórházak, a tiszta víz biztosításával a társadalmi költségeket is jelentősen csökkenteni lehet. És fontos, hogy a jó irányba menjenek a fejlesztések. Szerintem kulcsfontosságú, hogy minden projekthez szükség van egy megfelelő architektúrára, mérnökökre, akik eh, megtervezik a projektet, és hát, hát fontos, hogy a legjobb, legjobb projekteket eh, találjuk ki. Tehát először is legyen meg az architektúra, aztán második pont maga a projekt jöjjön létre, és utána végül is a, magát a terméket karban kell tartani. Ugye azt halljuk eddig, hogy azért nem működik sok projekt, mert nincs karban tartva, nem a jó irányba fejlesz, fejlődik. Aztán itt vannak a pénzügyek, Három területet határoztunk meg. Az első közbeszerzés a projekt architektúrájával kapcsolatban, a második maga a felépítés, a harmadik pedig a projekt karbantartása. Tehát ezeken a területeken lenne szükség a segítségre. A eh, parlament, az Európai Parlamentnek kidolgozott egy úgynevezett MAP Steering eh, Scheme-et, Nekem is a partnereim az UNESCO-nál, a Delfti Egyetemen, ahol ugye sokat tanultunk arról, hogy Afrika sok problémáját a szennyezett víz okozza. Tehát gondolja, hogy lehetne egy ilyen közös, együttes felmérést végezni KKV-kkal kapcsolatban afrikai kisvállalkozásokról hogyan lehetne a kisvállalatokból kiépíteni, a, vagy felépíteni a bizalmat eh, mind a két fél számára, szakképzést erősíteni, és azután biztosítani, hogy a jó irányba áramoljon ez a tudás. Köszönöm szépen, Rob Neuser. Az előadónk eh, Duró képviselőtársam nevében, Duró Francolika nevében szeretnék szólni, ki Romániában kell most lennie, ezért nem tud itt lenni. Azt írta nekem, hogy mint előadó üdvözli azt, hogy eh, a Deve és Linda, illetve a, az AFET és a eh, Budget szakbizottság részt vettek a stratégiai testületes ülésén, amire akkor került sor, amikor közvetették a hivatalos közlönyben a rendeletet. Köszönjük a bizottságnak is, hogy előkészítette ezt a bordülést, ahol mindenki megkapta ugyanazt a tájékoztatást. A parlamentet is felhívták a stratégiai boardba, a strategic boardba, és folyik a trialógus, ami nagyon fontos, mert a parlament az elmúlt néhány évben félt attól, hogy mintán egyre több speciális instrumentumot hoznak létre, különleges eljárásokat, irányító testületet, például a e, Törökország facilitást, a Trust Fund, stb. És e, a parlament ezeket már nagyon nehezen tudja ellenőrizni, felügyelni. A megfigyelői státusz eh, a bordban lehetővé teszi a parlament és a parlamenti képviselők számára, hogy nyomon kövessék kicsit közelebbről a végrehajtást. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kellene vitatkoznunk, és itt a szakbizottságban is eszmét cserélnünk, biztosítani az átláthatóságot, és azt, hogy jó irányba menjen ez a nagy vállalkozás. Miután a stratégiai testület legtöbb tagja örömmel nyugtázza, hogy a parlamentben és a tanácsban elfogadott határozatok alapján zajlanak a háromoldalú egyeztetések. Afrika, a szomszédságunkban a kis és közép vállalkozások fejlesztése szempontjából is fontos számunkra. Az első beruházási ablak, tehát éppen azért a KKV-k felé nyílik. Ami a klímaváltozást illeti, és a megújulókba eszközött beruházásokat, valamint az energia hatékonysági beruházásokat, nos, a trialógus során ezeket is megvitatták. A parlament véleményét nagyon jól tükrözi a kettes számú beruházási ablak, az energia és a hálózatok, azután a harmadik a fenntartható városok beruházás az élelmiszerbiztonságba, kis termelőknek nyújtott támogatások, piacra jutás segítése, ezek is már régóta foglalkoztatják a mi szakbizottságunkat, és a négyes számú beruházási ablak, a mezőgazdaság, a vidéki vállalkozók, agrárvállalkozók, reméljük, hogy eléri a kitűzött célokat. Korábban is aláhúztuk, hogy a landgrabbing, a földszerzés ellen fel kell lépni, ezt mindenáron meg kell akadályozni. Végül az ötös számú beruházási ablak segítségével csökkenthetjük a eh, digitális szakadékot, ami még mindig választja Afrika nagy részét a világ többi részétől. A az informatikai rendszerektől, a világgazdaságtól. Ahol van internet és távközlés, dinamikusabb, ott, ott a gazdaság is dinamikusabban fejlődik, és jól látható, hogy fenntarthatóbb a fejlődés. Afrika és a szomszéd szomszédos országok szempontjából nagyon nagy különbséget jelent majd, hogyha ott, ahol a bankok nem finanszíroznak projekteket, mert túl kockázatosnak tartják, ott ezt helyettesíthetik más beruházások. Ez az öt beruházási ablak, tehát nagyon ígéretesnek tűnik. Nyomon fogjuk követni, hogy végül is az EFSD milyen eh, projekteket eh, támogat a jelenlegi facilitásokból, és azután, hogy ezek a projektek eh, valóban értékesek-e az afrikai népek, a gazdaságok számára, különösen a legkevésbé fejlettek számára. Vizsgálnunk kell majd továbbra is azt, hogy ezek a projektek milyen hatást gyakoroltak a munkahelyteremtésre, és hogy sikerül-e a rendeletben megfogalmazott célokat elérni. Ennyiben szerettem volna felolvasni a kollégám által leírtakat. Köszönöm szépen, Charles Görens. Euh, Köszönöm szépen. Ridolfi úr kihangsúlyozta annak fontosságát, hogy a beruházások, garanciák mentén valósul meg. Arra is utalt, hogy az egyik kockázat a helyi öm, fizetőeszközök ö, fluktuációjában rejlik. Az európai, mármint a, a, az euróhoz kapcsolódó helyi afrikai fizetőeszközök, pénznemek eh, fluktuációja mennyire eh, van itt jelen, hiszen ezen pénzeszközökkel gondolkodunk el. Ha nullára akarjuk csökkenteni a kockázatokat, akkor az a mozgásszabadságunk, mozgásterünk eléggé korlátozott. Mi a véleménye? És milyen elvárásai vannak? a legfontosabb kockázatokat megkerülik, és inkább csak azokra az övezetekre koncentrálnak, ahol a kockázat szinte nulla. Nem fognak egyes régiókat, országokat ezzel hátrányosan megkülönböztetni? Miért? Mert esetleg túl ö, magasak lennének ezen kockázatok? Maria Holbuk. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Linda. Ridolfi úr, ahogyan ön is tudja, engem mindenek előtt a mezőgazdaság és a vidékfejlesztési beruházási ablak érdekel. Már a nyári szabadság előtt is egy írásos kérdést intéztem a bizottsághoz, még mindig várom a választ. Talán most közvetlenül öntől megkapom a választ. A kérdés a következő. Az európai konszenzusban egyrészt az európai beruházási terv, mint fontos és új eszköz szerepel és kerül bemutatásra. Másrészt kötelezi az EU-t arra, hogy kis termelőket, különösen a ökológiai gazdálkodás tűzőket támogassa. Ez egy lehetőségként van bemutatva, de hát ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz tettekre is szükség van. A kérdésem, ez a tematikai beruházási ablak hogyan tud ilyen szövetkezeti és kistermelői szférába áramlani, áramolni? Nemrég folytattunk egy beszélgetést, akkor ön egyetértett velem, hogy a kis termelő struktúrák felé kellene irányítani a beruházásokat, és akkor azt mondta nekem, hiszen beszéltünk arról, hogy a New Alliance for Security eh, kapcsán milyen tanulságokat tudunk levonni, ugye ennek az EU is tagja. Hát a kérdésem, a jelentésünk cikkben nagyon élesen bíráltuk azt, hogy itt az iparosodott mezőgazdaságot követelik inkább, hogy ez az egész többet ártana a kis termelőknek, mint amennyire használna nekik, és a landgrabbingre nagyon sok dokumentált példánk is van. Tehát az új szövetségből, az Alliance-ből milyen következtetéseket vonnak le erre a külső beruházási tervre, és mm, hogyan próbálják megakadályozni, hogy ezek a hibák nem ismétlődjenek meg. Még egy kérdés a földszerzés a land grabbing témakörében. Bemutattak egy tanulmányt, amiben dokumentálták azt, hogy az Európai Unió többek között nemzetközi land grabbingben részt vesz különböző hitelek folyósításával. És ilyen esetekben e, itt egy sor magánszemély, de közszereplő is részt vesz ezekben. E, itt a szerzők egy panasz tételi mechanizmus létrehozására tesznek javaslatot. A kérdésem az, hogy e, ezt a panasz tételi mechanizmust az európai beruházási tervbe hogyan tudják beépíteni, egyáltalán van ez szó erről. Ezek lettek volna a kérdéseim. A kolléganőmnek Heidi Hautalának korábban el kellett mennie. Az ő nevében is szeretnék feltenni egy egészen más kérdést. Adókra és korrupcióra vonatkozik ez a kérdés. A bizottság hogyan kívánja tényleg hatékonyan biztosítani azt, hogy a teljes beruházási terv során a projektekben ne kerüljön soradó, csalásra, adó kiátszásra, adó kikerülésre? Van-e bármilyen mechanizmus, amivel tényleg garantálni lehet, hogy ellentétben azzal, ami a land grabbing kapcsán történik, itt és visszaéljenek a finanszírozással? Okay, thank you. Uh, Mr. Schaffhauser. Köszönöm, Schaffhauser úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első megjegyzésem, én támogatom ezeket a megközelítéseket. Azt gondolom, hogy a kérdés az, hogy helyi szinten hogyan hozunk létre gazdagságot. Mondok egy példát. Én egy elzászi régióból érkeztem, amely lemaradott, Helyi szinten az a létrehozása a megoldást, de hogyha ez nem valósul meg, akkor ez csak függőséget eredményezhet. Én 25 év tapasztalatából beszélek az OECD elnökeként, illetve az elzászi térségben egy másik szervezetnek is voltam elnöke, és a vég nélküli támogatások problémáját megéltük, hiszen helyszinten ezzel nem jön létre feltétlenül, nem jönnek létre gazdasági javak, és ez nagyon nehéz. És azt gondolom, hogy nagyon jó az, hogy a bizottság foglalkozik ezzel a problémával, illetve megpróbál megoldásokat találni arra, hogy helyi szinten hogyan jöjjenek létre a gazdasági javak. Két dolgot szeretnék aláhúzni, és ezt már elmondtam amikor helyi szinten gazdasági javakat hozunk létre, ez a protekciózum most is kell, hogy jelentsen. Nem a um, um, piaci szabályok ellen. Hogyha a helyi tyúkot helyezzük az európai tyúk ellenébe, akkor ezzel ezt nem oldjuk meg. Ugyanez vonatkozik a gyümölcsökre is, tehát át kell gondolni kell azt, hogy hogyan védjük meg magunkat, a helyi szintet, a helyi erőt. A második megjegyzésem a partnerségekre vonatkozik. Ma délelőtt gondolkoztam azon, hogy ők a politikából, és hogy mondjuk Afrikában, a, a Közép-Afrikában létrehozok egy befektetési bankot, az első nehézséget a vállalkozások jelen, jelentik. A vállalkozások azt mondják nekem, hogy nincsen garancia. hát addig nem lesznek beruházások, amíg ehhez nincsen biztonság és fontos, hogy a vállalkozásokkal együtt, hiszen vállalkozások nélkül nem fogjuk ezt tudni létrehozni. Tehát fontos, hogy a kínálatot is megfelelő szintre helyezzük, illetve a keresletet. Hát ez lesz a, ez lesz a kulcs. Az új gazdákkal, az új potenciállal ezt nem tudjuk megoldani, hogyha a keresletet nem struktúráljuk lokális szinten is, de nemzetközi szinten is vegyük a húságazatot mondjuk, és ebben a régióban um, fontos uh, a struktúráláshoz megfelelő vállalkozásokat bevonni. Tehát itt egy pont körül forgunk körbe, tehát hogyha biztonságot teremtünk, illetve a garanciát, azt gondolom, talán nem ez a legfontosabb, de eh, az adott vállalkozások megtelepüléséhez ez nélkülözhetetlen. És van egy további pont, eh, elhangzott a holisztikus megközelítés, tehát fontos, hogy egyben tekintsük a dolgokat, fontos a képzés, támogatni kell a kisvállalkozásokat, eh, a mezőgazdaság nélkül nincsen semmi. 90%-a nem jut elég táplálékhoz Közép-Afrikában. Tehát ezt az ágazatot át kell struktúrálni. Ehhez képzésre van szükség, nagyon fontos a helyi termelőszövetkezetek létrehozása, illetve egy olyan helyi piac működtetése, amely nem létezik. Ez fontos átalakítani, tehát mindezt globálisan kell kezelnünk, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem lesz fejlődés. Ez nagyon fontos, hogy ezt a helyi szintet eh, emeljük ki. Tehát ehhez struktúrált megközelítésre van szükség. A, a piac ezt nem fogja a, eh, tudni megoldani. Éppen ezért helyi szinten nagyon fontos helyi fejlesztési alapokat létrehozni, amelyek eh, szorosan együttműködnek az önkormányzatokkal, a vállalkozásokkal, illetve azokkal a szervezetekkel, amelyek befektetéseket tudnak eszközölni. Ez alapvető jelentőség, és ha nem hozunk létre uh, um, um, ilyen alapokat, akkor, illetve gazdasági javakat nem teremtünk, akkor ez feneketlen hordó. Köszönöm. Presentation. I'm, uh... Köszönöm szépen az előadást, amit Landa úr mondott a gazdasági tapasztalatairól, ez nagyon érdekelt, illetve a mezőgazdaság támogatása. Volt itt egy nagyon érdekes pont az adatok felhasználásáról, illetve milyen vállalkozások fognak ezekkel az emberekkel együtt működni. Tehát elhangzott a földszerzés kérdése is, tehát itt vannak aggájaim. Ezen kívül ön említette a holisztikus megközelítéseket, az, SDG-ket, ahogy Rübig úr is, és azt gondolom, hogy az ENSZ-ben meg kell prezentálni magunkat. Az önök stratégiai tere volt célokkal, mezőgazdaság, víz, oktatás, egészségügy, stb. Én Párizsból jöttem, illetve Bonnból, ahol um, uh, ezekkel a témákkal is foglalkoztunk. Én támogatnám azt, hogy a fenntartható fejlesztési célokat erre használjuk, illetve uh, magyarázzuk meg azt, hogy bizonyos célok miért kapcsolódnak össze, a politika kialakítóinak a bizottsággal együtt ezt meg kell mutatnia holnap. Lesz egy nemzeti parlamentekkel történő találkozó, és arról fogunk beszélni, hogy hogyan használjuk fel a fenntartható fejlesztési célokat. Ezt a jövőben előadásokba integrálni lehetne, hogy mely célok kerültek követésre, és ezek hogyan kapcsolódnak össze. Köszönöm. Rövid kérdésem van. Azok, akik pályáznak majd, beruházási bankok lesznek, felmerült bennem a kérdés, van egy stratégiai elképzelésünk arról, hogy milyen típusú beruházásokat szeretnénk ösztönözni. Fontos, hogy legyen belső kereskedelem is, Roberto, elmondtad azt, hogy több millió fogyasztó is születik Afrikában, nekik megvan a saját belső piacuk, és azt gondolom a mobiltelefonpiac is ide tartozik a belső piachoz. Cisziordániában jártam, és az volt az egyik kérdés, hogy megosztuk a gondolatainkat Fontos, hogy ne csak exportról legyen szó, hanem megfelelő helyi vállalkozások létrehozásáról. Roberto, sok és hangzott el. think, uh, Köszönöm szépen ezen intelligens kérdéseket. Látjuk, hogy milyen jól kell majd javítanunk a következő prezentációnkat tartalomban és formában és érdemben az, amikor nem ilyen háromról beszélünk, 14-15-ről beszélünk SZG-vel kapcsolatban az ablakoknál, és a különböző ablakokhoz így kapcsoljuk őket. Nem láthatták, mert még nincsenek kész, de nem sokára készen lesznek. Az operatív testületben két-három héttel ezelőtt már összefoglalóan bemutattuk. Nem a beruházási, nem fejlesztési bank majd termékeket fog nekünk bemutatni, amelyeket aztán szelektálunk hány munkahelyet hoz létre majd szociális és a fenntarthatósági fejlesztési szempontokat is figyelembe veszi ezen táblázat. Nos, ezen alapból kiindulva a bankok fognak majd nekünk javaslatokkal előállni. Igen komplex mindez, de hát ennek így is kell lennie. E három szakasz amelyen keresztül a valóságot látjuk a különböző termékek saját születésével, genezisével, és a fenntarthatóság, karbantartás az kart karba öltve működik, ez is megjelenik majd a táblázatban. Azt mondják nekem, hogy a garanciában szerepeljenek 20 falu számára 500 ezer ember számára gazdasági fejlődést és helyzetbe hozást akarunk elérni. A kérdés, amelyet Neuser képviselő feltett, azt nagyon üdvözlőnek, üdvözlendőnek találom a földszerzés, földharácsolás területén. A földszerzésnél az önkéntes kormányzási iránymutatásra várok az FAO-tól, az élelmiszerbiztonság irány igazgatóságtól, ez kötelező érvényű. Igen, és dolgozunk ezen, az én szándékom az, hogy ezt a dokumentumot kötelezővé tegyük a beruházók számára és programok számára is a beruházási terv alatt. Ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk a jó kormányzást a föld birtokosok számára tenni, Megtárgyaltuk a, mm, az Élelmiszerbiztonsági Bizottságban azt a, fala, azt a fajta megfelelő körültekintést, amelyel földet lehet szerezni. Az IFSD-nek valóban az az Európai Fentartható Fejlődési Alapnak ebből kell kiandulnia. Ugyanakkor a, a veszteségek lefedettségére is gondolnunk kell, mert hogyha a közép-afrikai köztársaságra gondolunk, ott nem veszíthetünk el mindent. Nem mondom azt, hogy ez fog történni, de a kockázatos úgy számoljuk ki, hogy a meglévő ismeretekből kalkulálunk. Ha látjuk, hogy milyen veszteségekre lehet számolni egy nehézségekkel küzdő országban, akkor ugye olyan országok felé tendálhatunk el, ahol kisebbek a kockázatok. És akkor magát a, a prémiumot, azt mondjuk a kenyai alapból számítjuk ki. Kenyában egy adott pénzösszeggel számolunk, mondjuk egy másik országban pedig más típusúval. Ami, az, ami a szövetkezeteket illeti, itt is, ajándék, itt is ajánlásként szerepel a, a szövetkezetek, termelőszövetkezetek támogat, támogatásra az olyan érzékeny helyzetekben, ahol a magántőke megcélzása sokkal nehezebb. Mi NGO-kkal és sérülékeny hálózatokkal is dolgozunk, ahol egyfajta félkereskedelmi helyzet merül föl, és valában az a válaszom, hogy szeretnénk biztonságos és méltányos munkahelyeket szeretnénk megteremteni, és önkéntes iránymutatások mentén szeretnénk a földszerzés, földharácsolás trendjét kézben tartani. A mechanizmust tanulmányozzuk. A belépési pont az a pénzügyi intézmény, ahonnan az összeg szám, származik, és ott lehet panasszal élni legelőször. A adózás és korrupció szintjén száz százalékig biztosíthatom önöket. A taxud bizottsági szolgálatai minden egyes kockázatot kézben tartanak, nem csak a veszélyes joghatóságok szintjén, hanem a biztonságos joghatóságok Mauritiuszi típusú helyzeteinek kikerülésére. Ott egy equity alapot teljesen elfogadhatóan lehet oda beilleszteni egy bizonyos átlátóság mellett, és egy oly módon lehet ezt megtenni, hogy már az nem is elfogadható számunkra. Szóval igen, kifinomoltnak kell lenni. Nem az országgal van itt igazából gond, hanem a beruházás beillesztésével vagy inkorporációjával. Ezen a szolgálatunk dolgoznak. Különböző kérdés merült föl Schaffhauser képviselőtől. A protekcionizmus szab- szabadsága Persze egyre inkább próbálunk a helyi piacokra, helyi regionális piacokra beruházni. Hogy mondjuk 160 millió ember piacánál relatíve kifinomult rendszerek